Mes chers collègues, nous reprenons notre... Kedves kollégák, folytatjuk az ülést. Je suis très heureuse d'accueillir dans notre commission... Nagyon örülök, hogy itt üdvözölhetem Mili urat, aki a Tengerbiztonsági Ügynökség főigazgatója. Nagyon örülök, hogy itt van, és meglátogat bennünket. A mandátum ma alatt új feladatokat kapott, például a földközi tengeri térségben a eh, eh, migráció problémájának megoldása az való hozzájárulás, aztán a az tengerészeti ágazatnak nyújtott segítség a génkibocsátás csökkentése érdekében. Ezek a feladatok az amúgy is létező feladataikhoz, feladataikhoz csapódtak az évek során. Szeretném hangsúlyozni ennek az ügynösségnek az alapvető szerepét és feladatát a hajók szemléjének végrehajtásában, annak érdekében, hogy eliminálják a, nem, a normáknak nem megfelelő hajók közlekedését, forgalmát a tengeren, csökkentsék a baleseteket. Az, ez a szakbizottság az ügynökség rendelkezésére álló pénzeszközök növelése mellett száll síkra, hiszen új feladatokat kaptak. Én bízom benne, hogy a közlekedési szakbizottság a jövőben is támogatja majd az ügynökséget. Kérem önt, hogy mutassa be az ügynökség munkáját és az új kihívásokat. Köszönöm szépen. Az ön bevezetője után pedig majd megnyitom a vitát a kedves kollégákkal. Köszönöm, hogy itt van. Thank you very much, uh, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék önnek gratulálni, hogy a Transzakbizottság elnökének választották. Kedves képviselők, hölgyeim és uraim! Még egyszer eh, szeretném kifejezni hálámat a bizottság felé, hogy lehetőséget nyújt nekem arra, hogy tájékoztassam önöket az ügynökség munkájáról, feladatairól, az előttünk álló kihívásokról. Nagyon fontos eh, számomra, és a munkatársaim eh, számára, hogy beszámoljunk a prioritásainkról, amelyek az elkövetkezendő hónapban foglalkoztatnak bennünket. Az EMSA célkitűzése 2017-ben az lesz, hogy a legfontosabb feladatokban előrelépjünk, amelyeket a jogalkotók ránk ruháztak. És a rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket ennek megfelelően fordítsuk a munkánkra. Az alapszabály, ami a, az alapszabályunk, amely létrehozta az ügynökséget, meghatározott számunkra bizonyos feladatokat, ezek az évek során folyamatosan bővültek. 2017-ben is folytatódik a munkatársi állomány csökkentése, 10%-os célt kell elérnünk. Közben látják, hogy az ügynökség mandátum kiegészülését új források kísérték, hiszen az európai tengeri határvédelemmel eh, kapcsolatban újabb és újabb feladatok merülnek fel. A eh, tengeri, eh, tengerhatáron való együttműködés nem új feladat. Ahogy látják, a kulcsfontosságú feladatainkat, ezt itt felsoroljuk, ami most megváltozik, az a munkának a dimenziója, és és egyre több ügynökség és hatóságnak dolgozunk be. Ahogy a társjogalkotók meghatározták, 2017-ben az FK-val és a Frontex-el három területen fogunk együttműködni, adat és információ megosztás, a tengerészeti eh, felügyelet támogatása új technológiákkal és kapacitásépítés. Ma az EMSA a legfontosabb eh, intézményi eh, támogatója a maritime a tengeri szolgálatoknak, integrált tengeri szolgálatoknak. Ezeket különböző képekkel, felvételekkel látjuk el és ez rengeteg információt hordoz. Ezek a tengeri képek, ezek rendelkezésre állnak az Európai Uniós és tagállami hatóságok és ügynökségek számára, és a különböző tengeri határ vagy partvédelmi, partvédelmi feladatok ellátásában segítséget nyújtanak. Az FK-val és a Frontex-el továbbra is együttműködünk, hogy a legpontosabb tengeri felvételeket küldjük. Az információ rendelkezésre állása real-time, tehát valós időben, ez elengedhetetlen. Az integrált tengeri szolgáltatások most már a mobil eszközökön, például smartphone-okon, okostelefonokon is elérhetők. A felügyeleti technológiák, illetve ellenőrzési technológiák nagyon gyorsan fejlődnek. Az EMSA a munka programjának megfelelően 2016-ban azon dolgozott, hogy távolról irányított repülőgépekkel tudja részben a feladatát végezni. Ezzel az európai ügynökségeknek és a nemzeti hatóságoknak tudunk támogató munkát nyújtani a partvédelmi feladatok elvégzésében. Ezek a, ezek a e, gépek, rövid és közép távolságú gépek segítenek a feladatok végzésében, például határellenőrzés, navigációs biztonság, felderítés és mentesítés, detekció, ellenőrzés, e, aztán e, végrehajtási feladatok, stb. A feladatok közé tartozik az oktatás, a tréning és a kapacitás építés, és az, például az e-learning modulok, amelyek nagyon népszerűek. Az e-learning platformunkat látják itt ezen a képen, a jobb oldalon. Ezt arra használjuk, hogy a meglévő modelleket erősítsük, vagy újakat dolgozzunk ki a tréningek során, erősítsük nemzeti szinten a képességeket. Ma 18 modell van, a például a fedélzeti életkörülmények, a partvédelmi feladatok és egyéb platform, egyéb modulok a tengeri incidensek és balesetek éves jelentését benyújtottuk, elkészítettük, ezt erre felhívnám a figyelmet. A tengeri balesetek száma növekszik, a statisztikák egyre inkább reprezentatívak. Egy újdonság tavaly szeptembere óta a kulcsfontosságú adatok rendelkezésre bocsátása a e, vizsgálatokról, és az érdekelt felek azt az inform- ehhez az információhoz hozzá tudnak férni. Az EMSA a Seafarer statisztikát nemrégiben közzétette, e, tehát a tengerészekről szóló e, statisztikát, és ez az első olyan év, amelyben ilyen típusú adatok rendelkezésre állnak. Ez az további adatokat gyűjtünk az elkövetkezendő években, és különböző trendeket fogunk tudni ebből levonni, és a tengerészetben dolgozókra vonatkozó trendeket jobban megértjük. Az EMSA emellett továbbra is dolgozik azon, hogy a TTIS rendszerét, rendszerén megvalósítja. Ez eddig egy ellenőrzési rendszer volt, most ez moduláris rendszer különböző részekből áll, verifikáció, inspekció, szemlék, stb. Például a kén modellt most 2015. januárja óta arra használjuk, hogy a kén irány, felülvizsgált kén irány elv végrehajtásáról szóló adatokat rögzítsük, kiválóak az eredmények. 2017-ben az MRT modellre fogunk koncentrálni, a monitorozás e, és beszámolás a széndiokszid kibocsátással kapcsolatban a tengeri közlekedésben. Ez egy nagy kihívás számunkra, hiszen az első olyan rendszerről van szó, amely képes lesz nem csak a nemzeti közigazgatásokkal, hanem világszintű globális partnerekkel, vállalkozásokkal is együttműködni. Ide, idén tavasszal technikai műszaki segítségnyújtási vagy támogatási programok indulnak be a mediterrán térségben és a Fekete-tengeren. Ez az Európai Uniós partmenti országoknak segít, hogy igazítsák az sztenderdjeiket az EU-s elvárásokhoz. Ahogy látják, a szomszédos vizeken folytatott tesztelési operációk is ide, műveletek is ide tartoznak. Ami a tengeri közlekedést illeti, az EFSA támogatja az Európai Bizottságot, és közvetett módon az Európai Tengerészeti Ipari Ágazatot a harmonizált együttműködés eh, érdekében. Az ügynökség a kísérleti projekt része, amely az az Európai Tengerészeti Single Window prototípus eh, e-manifestójának része. tengerészeti, tengeri képalkotásban nagyon fontos a szatellit AIS adatszolgálatok biztosítása, és ez a hajóknak a pozíciója lehet, hogy nem mindig áll rendelkezésre, hogyha túl messze hajóznak a partoktól, de azok, ezeknek a detektálása nagyon fontos lehet abban sürgősségi esetekben, vagy fenyegető helyzetekben. Ilyen esetekben lehet, hogy csak a szatellit AIS adatszolgálatok által biztosított képek állnak rendelkezésre, és ezek segítenek az hajók pozícionálásában. A Kopernikus eh, ez szintén egy műhold program, az EMSZA feladata a tengeri biztonság garantálása, és a megfigyelési komponens a Kopernikus, és ez eh, segítséget nyújt a eh, halászati tevékenység megfigyelésében, illetve segítséget nyújt például a kábítószer kereskedelem elleni harcban, az elveszett vagy tengerekben úszó elveszett konténerek felkutatásában. Az ügynökség emellett nagyon fontos szerepet játszik az olaj szennyezettség elleni harcban, az EMSA 18 olyan hajót működtet, amelyek segíteni tudnak a, az olajszennyezettség leküzdésében, ezek PPP-ben működnek. És az EMSA rendelkezésre bocsátja a felszerelést, a magán hajótulajdonosok működtetik ezt, akik saját kereskedelmi tevékenységüket is végzik a tengerekben, de rendelkezésre állási szerződéseket kötöttek az emsa val Annak érdekében, hogy ez szennyezésre való reagálás 24 órán belül megtörténjen. Az EMSA emellett diversifikálja az olaj elleni harc különböző eszközeit, a külön speciális felszereléseket használunk, amelyek másutt Európában nem állnak rendelkezésre. Ezek most az Aberdeeni és a Gdanszki kikötőben elérhetőek, illetve az Adriai térségben is vannak eszközeink. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, remélhetőleg a 2017-es évre felvázolt kihívások, feladatok eh, egy kis eh, eh, kóstolót adtak önöknek abból, hogy mi vár ránk az elkövetkezendő időszakban. Folytatjuk a, azt a kiváló tradíciót, amit Montego Aviára asszony látogatása jelentett múlt tavaly márciusban. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, Mili úr, ezt a nagyon izgalmas, átfogó beszámolót. Most megnyitom a vitát a koordinátorokkal. Wim van de úrnak adok szót elsőként. Tisztelt elnök asszony, köszönöm. Örülök, hogy Claudio Montero is itt van. És remélem, hogy majd tudunk tőle kérdezni. Köszönöm a főigazgató úrnak az elmondottakat. Jól értettem önt? Azt mondta, hogy folyamatosan fejlődnek? Eredetileg egy biztonsággal foglalkozó ügynökség volt a klasszikus mintára, most már ügynökségként működnek, e, határ, e, partvédelemmel foglalkoznak, környezeti kompetenciáik is vannak, és titokban még innoválnak is, mint például a Kopernikus programmal való együttműködés kapcsán hogyan képesek mindenre? Ez, ezt én pozitívnak tartom, semmi baj ezzel, csak megvan a szakembergárda mindezen különböző feladatokhoz? Önök tudják, hogy a politikusok mindenbe belekötnek, még azzal is bajuk van, ha valami jól működik feszegetik a határokat. Bocsásson meg nekem ezért, hogyha ezt kérdezem, és önök a földközi tengeren kizárólag az EU vizein működnek, vagy néha kimerészkednek a határokon túlra, amikor például menekülteket kell megmenteni. Foglalkoznak menekültmentéssel, illetve menekült partelhagyás meggátlással, tehát hogy Afrikában el se induljanak? Vagy ez kizárólag az új partvédelmi hatóság feladata? Sokan azt mondják, hogy túl sok az ügynökség, és az egyik nem is tudja, hogy a másik mit csinál. Ön tudná nekünk tisztázni a feladat megosztást? Végül pedig az ENVI bizottságban beszéltünk az LTS rendszerről, az EMO-ról. Köszönöm, hogy ön is említette ezeket. De egy kicsit az a benyomásunk, hogy az LTS, EHS dolgát az Európai Unió egyedül viszi a világban valójában. Ez egy kényes és aktuális téma. Ön hogy látja ezt? Köszönjük, Van de Kamp úr. Most Ertug úr kap szót utána pedig Ayala Sanders asszony. Vagy ő előbb. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálok ennek az újraválasztás, megválasztásához. Először szólalok fel az elnöksége alatt. Köszönöm, hogy eljött hozzánk az EMSA képviselője. Annak idején Wilhelm Dörötter úrral már egyeztettünk, szinte már régészeti, történészeti ismeret kell lehez, hogy ez mikor volt. De hát időről időre azért eljönnek hozzánk, és jó van ez így. Nagy támogatást élvez az ön ügynökségének a működése. Számomra is újdonság volt, hogy ennyire sok rétű a feladatkörük, de én arra kérdeznék rá, hogy eredeti mandátumuk, feladatuk területén, vagyis a földközi tengeri, tengeri közlekedés felügyelete biztonságának garantálása ügyében sikerült-e minden kitűzött célt elérni? Nyilván a biztonság nem csak tűzoltást jelent, hanem megelőzést is elsősorban, mit tesznek tehát az alap működési területeiken. A biztonsági területen. Amióta új mandátumuk van, és a Frontex-szel szinergiákat hoztak létre, ennek kapcsán bizonyára felmerültek új feladatok, új problémák, Érdekelnének minket ezek, engem legalábbis, és azok a problémák, amelyek esetlegesen, de hát gondolom, hogy mindig vannak ilyenek, felléptek a különböző szervezetek között. Nyilván, ha bővítik a tevékenységi kört, az egy kihívás is, nem csak egy lehetőség és egy tisztesség. Erre kérek választ. Szilő úr kapszót. Köszönöm, elnök asszony. Örömmel látom újra itt a főigazgató urat, mindig kiváló előadásokat hallunk a szájából. Két kérdésem lenne. A partvédelemmel való együttműködési funkció kapcsán. Ugye másfél éve talán Lisszabonban egyszer már találkoztunk. Most, ha jól értettem, akkor 15 emberrel többre támaszkodhat az új funkció kapcsán. Mit tesz az EMSA, hogy meg tudjon felelni ezeknek az új kompetenciáknak? A sajtóban azt lehet olvasni, hogy az embercsempészek Líbiából való elindulását továbbra sem tudják megakadályozni, sőt a helyzetet kezelni. Leginkább NGO-k azok, akik ö, ö, segítenek a bajba jutottaknak, hogyan tudják önök a helyzetet befolyásolni, hogy mi történjen az EU felségvizeken kívül? A második kérdésem a máltai elnökségnek hívának tettem föl. Az északi tengeren, a balti tengeren bevezetünk egy kén csökkentési programot. De hát ugye egy Európánk van, és érdekelne engem, hogy gondoltak-e már arra, hogy a földközi tengeren is elkezdjenek egy kémkibocsátás korlátozó programot. Úgy gondolom, hogy ez épp annyira gond a földközi tengeren, mint az északi tengereken. Látjuk, hogy milyen sűrű a forgalom a földközi tengeren. Biztos, hogy így van. Köszönjük, Zile úr. Uh, thank you, Madam uh, Chair. Uh, Director General, welcome. In fact, uh, a couple of the questions I had were already uh, taken up by... Köszönöm szépen, eh, tisztelt eh, elnök asszony és eh, tisztelt Mili úr. Az, ami az ön hozzá előadását illeti, nagyon struktúrált és informatív volt, egy dolog hiányzott azonban belőle szerintem. Mi az, ami nem működik? Mi az, ami nem felel meg az elvárásoknak? Miért vagyunk elmaradva az ambíciók mögött? Melyek a szűk keresztmetszetek, amelyekkel szembe kell néznünk? Valahogy kivettem a szavaiból, hogy nagyon nagyok az elvárások önökkel szemben, de hogyan segíthetnénk? Mi az, ami problémát okoz, nehézséget okoz? Ez az egyik dolog. Másodszor nagyon örülök, hogy kitekintést adott nekünk a, eh, azzal kapcsolatban, hogy milyen eh, új feladatok várnak önökre. Azonban most még nem, elég messze vagyunk attól, hogy Kap, Kopernikuszt, illetve a Galileót kihasználjuk teljes mértékben, mi az, amiben az eredményeket tekintve elmaradásaink vannak? Az én véleményem szerint sokkal nagyobb eh, potenciálunk van eh, szolgáltatás nyújtásra, mint amennyit használni eh, használni tudnak, vagy tudunk, ez az emszára is vonatkozik-e? Ezek a legfontosabb kérdéseim, a többit már feltették a kollégák. Köszönöm. Köszönöm, kis Taylor következik. Köszönöm szépen. Igen, nagyon örülök, hogy itt van Mili úr. Azt hiszem, hogy mindenki ugyanezt a kérdést teszi fel, és én is megismétlem e, a tisztánlátás érdekében. Az EMSZA munkája nagy benyomást tett rám az elmúlt években, és tudatában vagyok, hogy Ugye tavaly további feladatokkal ruháztuk fel önöket, hogy a gáz és az olaj szivárgást is monitorozzák, illetve emellett a Frontex munkája, tehát a Frontexet támogató feladatokat is kaptak. Kérdezem én is, hogy van-e valamilyen nyomás, anticipált nyomás önökön, mit gondol, melyek lesznek azok a nehézségek, amelyek a munkájukban akadályozzák önöket? Kilinen asszony? Egy kicsit úgy látom, hogy váratlanul érte ez a felszólítás. Anteeksi, että en ollut aikaisemmin paikan päällä. Sajnálom, hogy csak most futottam be a következő lenne a kérdésem. A bevándorlási kérdésekkel kapcsolatosan ugye már nem annyira intenzív a vita, azonban tengerészektől hallottam, hogy továbbra is fennáll ez a probléma. Mit is kellene tennünk, tehát itt a parlamentben annak érdekében, hogy a menekültügyi témát és a biztonságot a tengeri közlekedés területén tekintetbe vegyük. Köszönöm. Köszönöm, Kilenen asszony. Jackie Foster következik. Uh, thank you and... Köszönöm szépen, és üdvözlöm Emilio urat, én is. Köszönöm a bevezetőjét néhány dolgot szeretnék említeni, mert a más kollégák már föltettek, föltettek jó néhány kérdést. A kén irányelvvel kapcsolatban felmerült egy probléma. Itt nagy kihívások merültek fel a tengeri közlekedés és szállítással kapcsolatban, az adatok aktualizálásával kapcsolatban, és ez nagyon drága és költséges számukra. Most attól függetlenül, hogy most ez csak az északi tengerre vonatkozik, vagy honnan jön, ezt egy kicsit félretettük, de tavaly Felvetettünk egy másik kér, eh, kérdést, amikor a hajók minden modern, eh, minden lehetséges eszközzel fel voltak eh, szerelve, de mégis voltak olyan kikötők, amelyek olyan szabályokat akartak bevezetni, amelyek helyi szabályok, jogszabályok voltak, annak érdekében, hogy megakadályozzák ezeknek a hajóknak a kikötést. Azt mondták, hogy nem felelnek meg a tiszta víz, clean water irányelvnek, amelyet a Környezetvédelmi Bizottság fogadott el, vagy nyújtott be. Ezzel beszéltünk az előző elnökséggel, a mostani elnökséget is tájékoztattuk erről, és ön tudja-e tisztázni ezt a helyzetet, ezt kérdezem, mert ezt nem tudjuk elfogadni, hogy a, valamilyen helyi szabályt vezetnek be, és megpróbálják ezeket kiátszani egymás ellen. A másik dolog a szennyezés. A kulcsfontosságú dolog, amit hallunk a szennyezéssel kapcsolatban, az olajszivágrás, például a presztízs, tehát katasztrófa, katasztrófa vízharangok csengenek, de a másik nagy probléma a mm, műanyag, a műanyag szemét a tengerekben. Ez megint csak hatalmas probléma, hogyha megnézzük a tagállamokat, a kikötők tagállamait, és megnézzük azt, hogy mennyi szemetet szórnak a tengerbe. Ez nem csak hogy elfogadhatatlan, és nem teszi lehetővé a tiszta vizek politikáját, de egész világszerte ez kihívást jelent. Kérdezem, hogy az önök ügynöksége el tud-e jön, elő tud-e állni valamilyen javaslattal, hogy hogyan oldjuk meg ezt a problémát az olajszivárgás, vagy az olaj szennyezés mellett. Köszönöm szépen, és nagyon örülök, hogy itt van. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Montero asszony. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar. Köszönöm szépen, <clears throat> elnök asszony. Gratulálok a kollégának, és örülök, hogy itt van a körünkben. Sajnálattal kell azt mondani, hogy nem tudta meghallgatni az ön beszámolóját. A halászati szakbizottságban volt egy kötelezettségem. Nos, mindenféleképpen meg kell erősítenünk a kapcsolatainkat, meg kell nézni a helyszínen, hogy hogyan is működnek az ügynökségeink, milyen a működési módjuk. Nem szeretném megismételni azt, amit a kollégák előttem itt már elmondtak. Ugye Európában nagy válság uralkodik, a menekült válság, és ez teljesen átalakította Európát. Két kérdést szeretnék kiemelni, és szeretném, hogyha kommentálná ezeket. Az első a tengeri csomagra vonatkozik. Ma délelőtt az Európai Bizottság bemutatta az utas nyilvántartásra vonatkozó anyagot. Tudván, hogy az EMSZ milyen szerepet játszik mindebben, ön szerint ez az új javaslat a személyek nyilvántartásra vonatkozóan esetleg kockázattal járhat-e a felügyelet szempontjából? Van már egy másik rendeletünk, amely a kikötő szerinti tagállamra hárítja az ellenőrzést, az szintén kockázatos. Egy másik dolog, a másik irányelv, ön szerint a földgázzal kapcsol, a cseppfős földgázzal kapcsolatosan hogyan kell eljárnunk? Ugyanis ez a széndiokszid kibocsátást csökkentheti. Hogyan tart tarthatják tiszteletben a hajók ezeket az előírásokat. Elnök Riké úr következik. Köszönöm, elnök asszony, igazgató láthatta, hogy ez a bizottság széles többséggel támogatja az önök ügynökségét, és sokat dolgozott az önök mandátumának kiterjesztését, illetve sok a nyugtalanság, Ines is kifejezte ezt a materiális és pénzügyi forrásokat tekintve, meg az ügynökség rendelkezésre állnak. Egy másik aggodalomra okot adó tény, hogy van ugye ez az új misszió a határok ellenőrzését illetően, Önöknek vajon megvannak a jogalkotási szabályozási eszközeik ezen misszió betöltésére? A Frontex ügynökség valahogy az önök eszközeit is használja, ugyanakkor a határőrizettel kapcsolatos szuverenitási jogokban nem avatkozhat be. Önök szerint jogszabályi javításra van-e szükség, vagy az önök ügynökségenek hatáskörét ki kell terjeszteni, vagy éppen ellenkezőleg elégséges és biztonságos az önök jogszabályi lehetősége? Elnök, köszönöm. Csak egy apró kérdésem lenne. Ugye az ünnökség 2017 februárjában 10 millió eurós tendert bocsájt ki, hogy a drónok felügyeljék a tengeri szennyezést. Nos, milyen fajta szennyezést akarnak ilyen módon ellenőrizni? És itt csatlakoznék Zile és Foster képviselők aggodalmaihoz. Milyen szennyezés típusról van szó ebben az esetben, és milyen elvárásaik vannak önöknek a drón szabályozás kapcsán, hogy megkönnyítsük a felügyeleti repüléseit ezen eszközöknek. Számos kérdést kapott, tehát most itt az ide a válaszolásnak. <coughs> Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, ezeket az átfogó érdekes kérdéseket. Megpróbálom egy kicsit csoportosítani őket, mert voltak egymáshoz hasonló kérdések. Az EMSZA szerepéről szóljak először. És a jogi alapról, amely alapján működünk. Nagyon világos a mandátum. A létrehozó szövegek lefektetik a mandátumot. Vannak kötelező úgynevezett core feladataink. Ha ezeket nézzük, ezek valóban a hajózás biztonságával, a környezetvédelemmel és a felügyelettel, ellenőrzéssel kapcsolatosak. Ezen túlmenően együttműködünk a Frontex-el, az EFSA-val, sok éve már egyébként. Kétoldalú szolgálatszintű egyeztetéseink, egy, együttműködésünk már régóta van. Ez azóta pontosodott. Nekünk olyan területekre is kiterjed a, haték, a kompetenciánk, ahova a másik két szervezetnek nem. Ezeken a területeken mi tárjuk föl azokat az információkat, amelyekre nekik is szükségük van, és egyes hosszú távú projektek megvalósítását ezeken a területeken mi végezzük. Frontex munkatársak ülnek nálunk is, aki a Euroszur, akik a Euroszur rendszeren belül segítik az EMSZ-t, hiszen amit mi fel tudunk tárni információt, az számukra nem is elegendő, hanem ö, továbbiakra is kíváncsiak, amiket a mi kereteink között, de ők tárnak föl. Így próbáljuk a három ügynökség együttműködését hatékonyá tenni. Ami a parti őrség, partvédelem kérdését illeti, az EMSA alapfeladatai között ott voltak ezek is már így sírájukban, amiket most csinálunk. Egyre több a munkánk, ez tény, de nem mondható, hogy ezek vadonatúj feladatok lennének, nem, nem új feladatok ezek, hanem inkább csak a régiek ö, ö, szaporodtak meg, vagy pontosodtak, vagy domborodtak ki az utóbbi időszakban. Éppen ezért kellett 17 munkatársal többet alkalmaznunk, még nem mindegyiket vettük föl, de erre kényszerülünk, mert ez a partvédelmi funkció tényleg nem volt nálunk elő létszámmal garantálva. Nekik a monitoring és információszerző területen van dolguk hogy milyen akadályai vannak az EMSZA működésének. Vannak, vannak jogi korlátai nyilván, on the European level. We have to negotiate with the national aviation authorities we are Ö, a eurocontrol együttműködünk, és az elszával is. Azt vizsgáljuk, hogy ezeket az új típusú drónokat hogyan szabad működtetni. Mi kizárólag a vizek fölött ö, működtetünk drónokat, szárazföld fölött sohasem. Ehhez például nincsen javasítványunk, nem hatolhatunk be szárazföld fölé. De bizonyos kérdéseket sajnos nem fednek le a szabályok, és sok fejtörést okoz nekünk, hogy ilyen szabályozatlan helyzetekben mit csináljunk, miközben jövőre már más ügynökségeket és tagállamokat is el kell látnunk majd a drón működtetéshez szükséges adatokkal. Ez egy új és nagy kihívás, mert minden tagállammal külön kell megegyeznünk az együttműködésről, az engedélyeket külön kell kiadni, beszerezni, úgyhogy ez egy hatalmas van. Igen, és vannak új szolgáltatásaink is a drónok kapcsán. Többféle drónt használunk többféle célra, a lehető leghatékonyabban próbáljuk őket bevetni. Ugye vannak hagyományos megfigyelő eszközeink, a műholdak, az AIS, de a drónok nagyon jól kiegészítik a hagyományosokat, tehát hozzáadott értéket jelentenek a monitoring tevékenység alapján túlmutatóan. Ezért mindenképpen be kell építeni, integrálni kell a drónokat a korábbi struktúrákba. A tekintetben is, hogy ki működtesse őket, milyen szabályok figyelembevételével és így tovább. Ez a bizottságra is feladatokat ró, de ránk is. Kiftéller kérdezett minket arról, hogy uh, the Coast Guard function and these uh, actions what are taken and many others we are asking hogy hogyan milyen uh, kihívásokat jelentenek az új típusú fellépések pénzügyi és humán erőforrás értelemben. Ahogy már elmondtam, szakembereinket a 2013-as bizottsági közlemény a értelmében 10%-kal csökkentettük, aztán utána 17 fővel nőttük, növeltük, vagyis hát körülbelül ugyanott tartunk, mint ahol 2012-ben voltunk a létszámot tekintve. De a megszorítások idején nagyon sok szolgáltatást, feladatot automatizáltunk, áthelyeztünk máshova, összevontunk, és így tovább. Tehát a streamlinosítás megtörtént, és a mai feladatok tükrében úgy látjuk, hogy többet nem tudunk már lefedni a szakembereinkkel. A jelenlegieknek meg tudunk felelni, de csak nagyon sok munka árán az említett alapszolgáltatásokat túl az újakat ö, még jó minőségben tudjuk ö, ellátni, de egyre inkább azt látjuk, hogy határaikhoz elértünk. Többet már nem bírnánk ennyi emberrel. Egyes bizottsági főigazgatóságok még további feladatokat rónának legszívesebben ránk, DG Environment, a DG Klima eddig is nagyon örült a mi szolgáltatásainknak, és a saját politikai céljaikat sok MC adattal tudták eddig is megtámogatni. De mindent nem tudunk ellátni. A menekült kérdésben az EMSZ-nak világosan meghatározott feladata van mi a Frontexet látjuk el támogatólag információval, saját magunk nem vállalunk felelősséget a mentésben, de minden elérhető információt beszerzünk és a Frontexhez kanalizálunk tovább. Ide értve a drónok általi hírszerzést, geolokalizációt. A leg kisebb csónakokat is fel tudjuk fedezni műholdas és drónos rendszerrel. A műholdak minősége is javult. Most már néhány tucat embert szállító csónakokat is látunk, de az EMSZA maga ezt az információt nem dolgozza föl, nem használja föl, nem lép föl, mindent a Frontexnek továbbít. Felvetette az egyik képviselő a kén kibocsátás csökkentést. Az EMSZA már 2015 eleje óta, amikor az irányév megjelent, együttműködik a tagállamokkal a kén kibocsátások ellenőrzés terén az első évben 7000 vizsgálatot, ellenőrzést végeztünk, és a hajózó ipar a bőrén érezte, hogy az új követelményeknek meg kell felelni általunk is. Időközben az üzemanyag ára csökkent, és ezért megengedhették maguknak a hajózó társaságok, hogy alacsony kén kibocsátású üzemanyagokat vegyenek, de persze a kibocsátás nem csak magától az üzemanyagtól, hanem a karbantartástól is függ a hajókon. Egyik képviselő kollega említette itt a kikötők tisztító kapacitását. Igen, valóban szűk keresztmetszetek adódtak több helyen, és emiatt történhetett fölösleges kénkibocsátás. Ami a műanyag hulladékok ügyét illeti, ez nem az EMSZA kompetenciája. Együttműködünk szívesen ezen a területen, de ez egy politikailag nagyon kényes téma, és politikai döntésnek kell születnie, még mielőtt az EMSZA ebben felelősséget vállalhat. a folyékony földgáz Európában több helyütt jó szolgálatot tesz, a feldolgozó kapacitások nőnek, a tárló kapacitások is, és egyre több épület épül, ahol LNG alapú tüzelőanyagot lehet használni illetve maguk a hajók is képesek erre, az újabbak, alternatív vagy vegyes módon. Az LNG azonban csak akkor fogja meghódítani az ágazatot, hogyha a tárolókapacitások teljes körűen kiépülnek, és ez, ez nagyon nagy beruházásokat és persze időt igényel ezt hívjunk bunkeringnek, épülgetnek ezek, de hát ez sok időt vesz igénybe. Ami a biztonságot, illeti az alapfeladatunkat, itt sok politikai érzékenységű kérdés is felmerül újabban ezen a területen. Az IMO-val is együttműködünk, Meglátjuk, hogy a következő MSZ-ből majd mi jön ki a utasbiztonság tekintetében. Azt hiszem, akkor válaszoltam mindenre, ha nem, akkor emlékeztessenek. Még talán egy valamit. harmonizált rendelet várható a Rapers rendelet kapcsán. Hogy lehető legjobban segítsük Önt, minden esetre köszöntet szeretnék mondani meghívottunknak, hogy ennyire pontosan fogalmazott, minden esetre számíthat a támogatásunkra, hogy előre lépjen ez az ügynökség, amely nagy feladatokkal küzd. Köszönjük a jelenlétét, és nem sokára újra találkozunk. continuons avec notre point suivant. Folytassuk a következő napi rendi pontunkkal. Kilenen asszony jelentéséről van szó, amelynek tárgya a kötelező éves üvegházhatású gáz csökkentés a tagállamok által a 2020-2030 közötti időszakban. Kilenen asszony, öné a szó, mutassa be jelentés tervezetét, illetve vélemény tervezetét, és aztán megadom majd a szót az elnyék jelentéstevőknek, majd pedig meghallgatjuk az Európai Bizottságot is. Kirenen asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Nagy örömömre szolgál, hogy az MV szakbizottság részére kidolgozhatom ezt a szöveget a kötelező emissziócsökkentési célok kapcsán. Valamennyünk számára fontos ez a téma, hiszen a közlekedés okozza a széndiokszid kibocsátások egynegyedét az EU-ban. A viták már hosszú ideje zajlanak, 99 óta vitázunk erről, és a célok a gazdasági konjunktúra függvényében állandóan változnak. Aktívan tárgyaltuk ezt a témát, de az emissziók sajnálatos módon az egekbe szöktek, és most már 20%-kal haladják meg, 2014-ben haladták meg 20%-kal a 90-es helyzetet. A tehermegosztási rendelet értelmében a közlekedési ágazat, kivéve a légi közlekedést és a nemzetközi hajózást egyaránt a rendet hatájára tartozik. A tagállamok 2020-tól egy csökkentési célt vezetnek be, 21-től 30-ig éves csökkentési célokkal. A tagállamoknak be kell tartani az éves célokat, illetve a lineáris kibocsátás csökkentési pályát. Itt az emisszió csökkentési célok fontos, hogy valóban elérésre kerüljenek 2030-ig, és mindenek előtt azt szeretném kiemelni, hogy ez az effort sharing rendelet kapcsolódik a párizsi megállapodáshoz. Ezen kívül egy hosszú távú célkitűzésre is szükség van. Tehát 2020-2030 között van egy ilyen kibocsátás csökkentési görbe, melynek a kiinduló pontja 2020-as év, és a 16-18 közötti periódusra vonatkozik ez, az ezen években mért átlagos kibocsátásra. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a tagállamok valóban ösztönzőket alakítsanak ki az első évtől kezdődően, hogy valóban elérésre kerülnek ezek a célok. Ugyanakkor a 2020-as kiinduló évet át kell még gondol, gondolnunk, Ugye a 2015 18 közötti időszakot vesszük alapul, ennek az átlagát, vagy pedig a 2020-as célkitűzést kellene helyett tekintetbe vennünk. Ezáltal ugye egy 93 mega, 93 megatonnás cél lenne a bizottság olyan elemeket is beépített, amelyek a költséghatékonyságot biztosítják. Sok egymást átfedő rugalmassági mechanizmus azonban összességében egy olyan helyzetet eredményezhet, amikor az EU a párizsi cél, célkitűzés alatt marad, noha a tagállamok a tehermegosztási célokat elérték. De a tagállami szintű célkitűzések elfogadása ezen rugalmassági mechanizmustól függ. Az a véleményem, hogy az elgazat specifikus átvitelek, transferek jók, tehát ez a one-off mechanizmus, az egyszerű lehetőség, valamint a LULUCF rugalmassági mechanizmus a temporális ö, rugalmasságot 5%-ra korlátoznám, hogy valóban a leépítési görbét nemzeti szinten lehessen figyelembe venni. A négyes mellékletben egy törlést eszközölnék. A bizottság javaslata az igazgatás technikai teher leépítésére vonatkozóan jó, de évente kellene felülvizsgálni, hogy vajon a csökkentési célok nemzeti szinten, tagállami szinten megvalósulnak-e, avagy sem, és nem pedig öt évenként kellene ezt a vizsgálatot megejteni. Egy működőképes mm, mechanizmust kell kialakítani, amely a bizottságnak lehetőséget ad szankciók kiszabására is, amennyiben a tagállamok nem érik el a kitűzött célokat. A közlekedési ágazat vonatkozásában még a következőt rögzíteném. Az a véleményem, hogy az emissziókorlátozásra irányuló intézkedéseket tagállami szinten kell végrehajtani. Problematikusnak látom azonban a város politikai fellépések lehetőségét az EU részéről. Az EU-nak sokkal inkább koordinátori szerepeket kellene betöltenie, és a bevált gyakorlatot kellene végrehajtani a különösen várospolitika szintjén. Az EU-nak több finanszírozási elem áll rendelkezésére, és ezért a különböző eszközökből és programokból pénzt kell a közlekedési ágazatra szállni olyan projektekre, amelyek valóban emissziós szegény, vagy emissziómentes közlekedési rendszerek kialakítását teszik lehetővé. Itt tehát egy nagyon átfogó területről van szó, a tömegközlekedésről, a területhasználatról, a gyaloglásról, a kerékpározásról, a motor üzemanyag technológiáról, a digitális technológia kihasználásáról, és az árcsökkentési lehetőségekről, már ami a közlekedés használatát illeti. Új mobilitási szolgáltatásokról is szó van, amelyek, ha működnek, az embereket eltántorítják a saját személyautóik használatától, és így módon is ösztönzik a mobilitást, valamint csökkentik az emissziót. Reméljük, hogy a városi területeken kihasználják ezeket a lehetőségeket, de a városok közötti közlekedésben is. Ezen szolgáltatások lehetőséget adnak a polgároknak, hogy könnyebben változtassanak helyet, és a költségek és gyorsan és könnyen kiszámíthatóak általuk. Nos, azt hiszem, mindez jó trend, de az Európai Unió és a tagállami jogalkotó a lehető legpontosabban nyomon kell, hogy kövessék a dolgok alakulását a közlekedés területén. Ugye mindezeknek a klíma javára és a környezet javára kell szolgálniuk. A mobilitási minta nem lehet negatív. Egy költséghatékonyabb logisztikára van szükség, és európai szintű integrációra a belső piac vonatkozásában. Ez a teher megosztási rendelet azt is előirányozza, hogy az emisszió csökkentési célok ugye nehezen elérhetőek, ezért nem szeretném végig alá rejteni azt a tényt, hogy a költség hatékonysági számítás nagyon lényeges, mert a jövőbeli költségeket még nem lehet előre látni. Ezek az információk fontosak azonban a tagállamok számára, ha a forrásokat akarnak allokálni ezen célokra. Ezért a bizottságnak támogatnia kell a tagállamokat ezen a területen. Izgatottan várom a ö, mostani vitát, az árnyék jelentéstevőkkel köszönöm. Elnök, most pedig az árnyék jelentéstevőknek adok szót. Először a képviselőasszony. Thank you, Madam Chair. Thank Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a javaslatát, és várom az együttműködést vele e, az javasolt ütemterve. Az Európai Bizottság javaslatára vissza kell térnünk, Minden tagállam erőfeszítésére van szükség ahhoz, hogy sikerüljön megvalósítani az alacsony szénkibocsátású gazdaságot, és megfelelő szabályokat kell biztosítani, hogy az átállást segítsük, Európának segíteni kell a munkahelyteremtésben, a növekedésben, közben a klímaváltozás kárát csökkenteni kell. Nemzeti kibocsátás csökkentési célok vannak 2021 és 30 között tagállamok számára, és az Európai Unió a Párizsi Egyezményt is elfogadta, amely a széndiokszid kibocsátást illetve az üvegházhatás okozók gázok kibocsátását célozza. A tagállamok különböző célokat határoznak meg a GDP, fejenkénti GDP szerint, ez az igazságosságot, tisztességességet biztosítana. Nyilván a magasabb jövedelemmel rendelkezők ambíciózusabb célokat tudnak elfogadni. Ez egy rugalmas rendszert hozna létre, és a meglévő rugalmasságokat is fenntartaná, új két új rugalmasságot is bevezetne, az ETS kvótához hozzáférést, illetve a földhasználati rendszerből a kreditekhez való hozzáférést. A jelentéstevővel majd egyeztetnünk kell, amikor az anyag apróságaira térünk rá, részleteire érünk rá. Az energia hatékonyságot javítani kell, a széndiokszid, illetve az üvegházatású gázok kibocsátásnak 75% az energiával kapcsolatos. Nagyon sok előrelépésre, nagyon nagy előrelépésre került sor, de még további előrelépésre van szükség. A tagállamoknak végig kell gondolni, hogyan tudnak ezen a területen előrelépni. az alacsony kibocsátású járművek e, és a hatékony intézkedések elengedhetetlenek, de nagyon kiegyensúlyozottnak kell lenni, mert nem lehet csak büntetni. A közös célok tekintetében nagyon fontos, hogy e, ne csak e, büntető intézkedésekkel próbáljuk ezeket elérni tehát a kiegyensúlyozottság elengedhetetlen, a rugalmasság is fontos, eh, amely az Európai Bizottság javaslat alapját adja. A Párizsi egyezményünk, egyezmény eh, ugye elfogadtuk, és eh, üdvözöljük a jelentéstevőnek a munkáját, és várjuk az együttműködést. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Krisztina Ravadandolán következik. Köszönöm. Köszönöm ezt az első bemutatását a véleménynek. A szocialisták elnyék jelentéstevőjeként először is szeretném kiemelni, hogy mennyire fontos ez a szöveg. A perzsi megállapodás Európai jogban való eltültetéséről van szó, alapvető szabály ez, amely megváltoztatja a klímacélok tekintetében az EU jogszabályait a következő 30 évben. Ezen perspektívából szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő munkájáért, aki megerősíti a bizottság ambiciómentes javaslatát. Itt van először is a 2050-es klímacélok beillesztés a szövegbe, az EU-s fellépésekbe hosszú távon, megfelelően a párizsi megállapodásoknak. Szükséges ezen kívül megerősíteni a célok igazgatását, gyakoribb ellenőrzéseket beiktatni, és valódi felülvizsgálati záradékot beépíteni. Itt több javaslatról van szó, amelyek az ambícióját a szövegnek erősítik. El kell kerülni az ingyenes kvóta kiosztást, és az ETS-en belül is el kell ezt kerülni aukcióra kell bocsátani a kvóták egy részét, a szennyező fizet elv alapján. Ami a felvizsgálati záradékot illeti, meg kellene erősíteni a környezetvédelmi ügynökség szerepét a klímacélok meghatározásában bizonyos rugalmasságot kell biztosítani a tagállamoknak. Elengedhetetlen felülvizsgálni az emisszió csökkentési görbek kiinduló pontját, hogy elkerüljük, hogy a kvóták allokációja ne haladja meg a valós emissziós igényeket a tagállamok részéről. Fontos, hogy itt világosabb ösztönzésre legyen szükség, és láthatóbb legyen ez a szöveg a polgárok számára. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Rövedelon asszony. Telicska úr következik. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy valóban biztos mindenki osztja azt a véleményt, hogy ez egy fontos téma, kiegyensúlyozottságra, ambícióra szükség, és a természet bevonására, de emellett teljesítenünk is kell. Én nagyra értékelem, amit a jelentés készített. Azt gondolom, jelentéstevő készített, szerintem ez eléggé kiegyensúlyozott. Biztos lesznek még megjegyzéseim, de összességében szerintem a tervezet első olvasata pozitív. Fel szeretném hívni a figyelmet a nyolcas módosító javaslatra, az az egyes cikkre vonatkozó javaslat. A jelentéstevő itt arról beszél, hogy A rendelet végső célja, hogy teljesüljön az uniós tagállamok által az Egyesült Nemzetek, stb. stb. üvegházatás kibocsátás csökkentése, stb. stb. Én eh, értem az ambíciót, és hajlandó is vagyok osztani ezt, azonban azt gondolom, hogy pontosan ezt kellene most megállapítani a tervezetben, eh, figyelembe véve, hogy ezek a számok olyan időszakra vonatkoznak, amelyek még nagyon messze vannak. Lehet, hogy addigra már jobb eredményeik lesznek, de az is lehet, hogy új problémákkal nézünk szembe. Pontosnak kell tehát lennünk akkor, amikor határidőket állapítunk meg, és amikor módosító javaslatokat fogadunk el, akkor az EPRS-t ne felejtsük el én nem akarok semmit kétségbe vonni, egyszerűen csak az se jó, hogyha valami túl ambiciózus, de az se jó, hogyha kevésbé ambiciózus. Én azt gondolom, hogy ebben a pillanatban inkább jó lenne, hogyha azt jelenti, hogy 2030 előtti felővizsgálat. Talán megkérhetnénk a bizottságot, hogy egy hatástanulmányt készítsen ezzel kapcsolatban, hogy ne csak lövöldözünk itt a számokkal. A 9-es módosítás, ez a 2020-as célt említi. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem gondolom, hogy helyes a 216-218-as évekre vonatkozó eh, üvegházatású eh, kibocsátás eh, kalkulációjára az itt javasolt módszert alkalmazni. Itt az két értékre illeszkedő lineáris pálya által kijelölt mennyiségről van szó és azt gondolom, hogy ez nem támogatja a e, e, emisszió csökkentési elkötelezettségeket sem. Azt gondolom, hogy a megközelítés fő oka az, ez, ez is ez érthető, és talán kompromisszumot fogadhatnánk el, a tagállamok által 2020-ra eh, kitűzött célok figyelembevétele 2021-es kalkulációra vonatkozóan, azt gondolom, hogy ez inkább figyelembe venné azokat a korai eh, erőfeszítéseket, amelyek az üvegházhatások gázok eh, kibocsátásának csökkentésére vonatkoztak. Az ötös cikk harmadik bekezdés, ami az 5%-ról szól. Itt eh, ezzel kapcsolatban nincs túlságosan erős álláspontom, de kérdezem, eh, hogyha ezt elfogadjuk, akkor nem vesszük el az ösztönzőt a tagállamoktól, hogy jobb teljesítményt végezzenek. Nem vagyok benne biztos, hogy eh, nem tudom mennyire valószínű, hogy a tagállamok további ráfordításokat vagy erőfeszítéseket tennének, A maximum 5%-os transfer a tagállamok között szerintem már elegendő, de hajlandó vagyok a jelentéstevővel ezt eh, megvitatni. A 11-es módosítás ez az utolsó megjegyzésem. a 2027 és a 2032-es évet törölné a felülvizsgált üvegászatás sugász kibocsátást. Én itt megint csak azt gondolom, hogy túl nehéz lesz ez így, vagy túl hosszú időszak ez hogy az 1,08-as multiplikációs tényezőt figyelembe vegyük, Szerintem ez rendkívül megnehezítené a felzárkózást, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy ez végrehajtható. Én értem a bizottság felé a korrekciót, de ne felejtsük el, hogy ami az értékelést illeti, körülbelül két évente kerül erre sor, és a elnök asszony, jelentéstevő asszony, lesz majd még néhány javaslatom, de nem akarok időt vesztegetni, de konkrétan majd ma, módosító javaslatok formájában fogom ezeket benyújtani, hogy a jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevőkkel ezt meg tudjuk vitatni, és meg fogom még egyszer vizsgálni, hogy a jelentéstevő által javasolt dolgoknak milyen hatásai lehetnek, milyen mellékhatásai vagy kihatásai. Köszönöm szépen. Most kis Taylor következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A tőlem telhető legjobb módon összefoglalom tudnivalókat. Néhány megjegyzésre kényszerül. Köszönöm Colin asszony a jelentést. Üdvözöljük a bizottság javaslatában azt, hogy ha azok, azok az országok, amelyek nem teljesítik a 2020-as célokat, azok nem kapnak külön támogatást. Ez a 12-es módosítóban van benne. Sőt, akár büntetést is kell fizetniük majd minden fölöslegesen kibocsátott tonnányi széndiokszid után. Azok az országok, amelyek teljesítenek, azok számára pedig olyan redukciós csökkentési célokat és pályát kell előírni, amelyek valós a 2020-21 évre prognosztizálható kibocsátási értékekből indulnak ki. Ne legyen felfújt a széncsökkentési költségvetés. Az előadó javaslata szerintem nem csukja be az LTS e kiskapuit a földhasználat vonatkozásában. Azt kéne garantálnunk, hogy valamennyi ágazat egyformán kivegye részét a kibocsátás csökkentésben. A nem permanens földhasználat, a szén elnyelő rendszerek pedig akár nagyon rosszak is lehetnek, az innováció ellenében hathatnak, ezt a szempontot is figyelembe kell venni. Tehát a klíma jogalkotás egyes részei egymásnak ellentmondó hatásúak. Ezeket át kéne gondolni. Végül pedig üdvözöljük azt, hogy az éves fel nem használt kvóták bankolhatósága korlátozott legyen, a 2030-ig kitűzött célok eleve nem túl ambiciózusak, ha ezeket a párizsi megállapodás értelmében be akarjuk tartani, akkor viszont olyan intézkedésekre van szükség, amelyeket segítik. Elmúlt asszonynak adok szót. Köszönöm. A üvegházhatású gázsökkentési javaslat a bizottság részéről a tagállamokra, a polgárokra, a vállalkozásokra is feladatokat rónak, de szerintem amit most javasol a bizottság, még rosszabb, mint az előző javaslata volt. Az európai gazdaságot gúzsba kötő javaslatok ezek. hogy lehet ezt megmagyarázni azoknak a szegényeknek, akik lassan már enni sem tudnak mit, hogy nem eléggé szépen szelektálják a szemetet. Tehát realisztikus célokra van szükség, nem ilyen elméleti túlzó célokra. Foglalkozunk inkább a munkanélküliekkel, és ha kétszer ennyi lesz a munkanélküli, akkor kétszer ennyi fog jobban szemetelni, és szennyező közlekedést igénybe venni, mert a szegénység környezetszennyező. Tehát ez a javaslat anakronisztikus, és most, hogy az USA is új pályára áll, különösen nem szabad hagynunk, hogy az Európai Unió versenyképességét ilyen átgondolatlan javaslatok aláássák. Inkább bányászunk mi is palát, állítsunk elő palagázt, legyünk autonómabbak, növeljük az európaiak vásárló erejét, ha az EU újabb terheket ró az egyszerű emberek nyakába, meg a kisvállalkozások nyakába, akkor az elszegényedés katasztrofális szinteket fog ölteni. A holland miniszterelnöket idézném, múlt heti beszédét. Ha ezen az úton megyünk tovább, akkor belerohanunk a katasztrófába, ha a Brexit nem volt elég, akkor majd meglátják azok, akik ilyeneket javasolnak, hogy hova jut Európa. Kramer úrnak adok szó. Ja, Köszönöm szépen a beszámot is. Talán sajnos egy kicsit kiestem, nem tudtam az egészet hallani. Mindenképpen foglalkozunk el ezzel, és ahogyan épp az imént hallottam, ha ezt nem tesszük meg, akkor még rosszabb lesz a helyzet. Tehát, hogyha munkanélküliségről van szó, vagy az életminőségről, hogyha semmit nem teszünk a légszennyezés és az éghajlatváltozás ellenében, akkor már nem maradunk fenn sokáig, gyermekeink sem, és unokáink sem. Ezért a mi felelősségünk a jövőbeli nemzedékekkel szemben is, hogy valamit tegyünk. A legrosszabb, hogy a közlekedési ágazatban nagyon sokat kellene tennünk, mert a közlekedési ágazat évekig, vagy akár évtizedekig figyelmen kívül hagyása került, mint hogy a semmi köze nem lenne az éghajlatváltozáshoz. De ez az egyetlen olyan ágazat, ahol az emisszió 90 óta növekedett. Minden egyes ágazatban elérték, hogy ö, ö, csökkentsék az emissziókat több milliárd adófizető pénzzel, és most ezt a pénzt célzottan kell felhasználni. Csak egy példa. Évtizedekig, akár év, évekig az autóipar ö, kriminális energiával ö, csapta be az embereket és károsította a környezetet, és a bizottság első reakciója ez, erre az volt, hogy a határértékeket változtatták meg. Nem azt mondták, hogy tartsátok be ezeket, hanem megváltoztatták megkapták, kriminális energiával érték ezt el, senki nem emert ez ellen panaszt, senki nem vizsgálta ezt meg, semmi nem történt, csak elfogadták. Más területeken nem ez volt a helyzet, éppen ezért realista tesztekre van szükség, független szervekre, amelyek felvizsgálják a teszteket, és a bizottság és a parlamentek, illetve a tagállamok felelőssége is mindez. Ami az emissziós kereskedelmet illeti, amikor akkoriban bevezettük, megtettük, azt hittük, hogy ez a megoldás, mert van egy materiális ösztönző a vállalatok számára, hogy takarítsák meg a kibocsátásokat. Azonban nagyon sok kvóta ingyenesen került kiosztásra, és csökkent a kvóták ára, ezért Európa nem képes arra, hogy realista, realisten árazza be a környezetszennyezést, ezért mindez folytatódik, és olcsóbb kibocsátani, mint csökkenteni a kibocsátásokat. Le kell vonni a tanulságokat a beli eseményekből, és a 2020-as célok remekek voltak, de emlékszem, hogy a közlekedés ezekben még nem játszott semmilyen szerepet. A bizottság 2020-ig elhatározta a célokat Angela Merkel kancellárnő együttműködésével, és hát ott a közlekedés semmiféle szerepet nem játszott. A mi szakbizottságunk és a parlament mindig amellett szállt síkra, hogy a közlekedésnek is hozzá kell járulni a 20%-os csökkentéshez a 90-es szint alapján. 2020-ig a tanács nem akarta ezt, és minél tovább várunk, annál magasabbak lesznek a célok. Tehát azonnal el kell kezdenünk ezt a munkát, és minél korábban tesszük ezt meg, csak annál inkább lehetünk sikeresek. Ha sokáig várunk, ugye látjuk, hogy mi a helyzet most Kínában, hogyha látjuk, hogy ott mi is történik, hát a kínaiak nem mondták, hogy akkor ruházunk be a megújuló energiákba. Nagyon sokat ruháznak be ott, többet, mint bárhol a világon, mert már tarthatatlan a helyzet. Tehát a megújuló energiákba való beruházás erősítésével jelentős előrelépést tennénk. A legjobb példákhoz kell igazodnunk, nem a hátul kullogókhoz. Nekünk is felelősségünk van a következő nemzedékekkel szemben. Ennek köszönöm Kremer úr. Most pedig a bizottság képviselőjének, Vumemeszka úrnak adom meg a szót a jelentéssel kapcsolatosan. Thank you for Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy az Európai Bizottságot is meghívták ennek a témának a megtárgyalására. Három megjegyzésem lenne. Az egyik az ambícióval kapcsolatos, az egyik az másik az adminisztratív terhekkel kapcsolatos, és lesz majd egy harmadik is. Ami az ambíciót illeti, a nyolcas módosításról beszéltek, és arról, hogy hosszabb távú célokat kell meghatározni. Aminek, amit világossá kell tenni, az az, hogy az itt javasolt e, célok, ezt az, erre az Európai Bizottság nem készített hatástanulmányt. Mi arra gondoltunk, hogy majd készítünk egy hatástanulmányt a 2020 30 on túl mutató célokra az elkövetkezendő években. Úgyhogy ezt a kérdést meg fogjuk eh, még vitatni. Nem most kell, eh, kell mindent lezárni, Később majd még visszatérünk a hosszabb távú eh, célokra. A második megjegyzésem a fairnessre tehát az igazságoságra vonatkozik. A 13-as pont, itt egy törlést javasolnak. Ez egy nagyon fontos cikk a javaslatban, mert ez biztosítja azt, hogy a 2020-ig terjedő jog, érvényben lévő jogszabályt jogszabályal nem megyünk szembe. Számos tagállam alacsonyabb jövedelemmel rendelkező közep, közep és kelet-európai ország számára hoztuk ezt létre. Hogyha most számukra 2016-18-ban lenne a kezdő időpont, akkor tulajdonképpen azt, amit a jogszabályban már eddig elfogadtunk, és ami érvényben van, azt ezzel, azzal szembe mennénk. És ez nem lenne tisztességes. És azért javasolta a bizottság ezt a pontot a melléklettel együtt. Ami az administratív terhet illeti a beszámolásokat és a compliance-t, lehet, hogy a javaslat, amit tettünk, az nem teljesen világos, azonban ami világos, és amiben egyetértünk a jelentéstevővel, az az, hogy éves beszámolásra van szükség, és ez szerepel a jogszabályban is. Aztán van egy második kérdés is, hogy a compliance checkre mikor kerül sor. Ezzel kapcsolatban tudjuk, hogy ez egy további további lépés, amit meg kell tenni. Ez nem jelenti azt, hogyha egy tagállam mondjuk nem éri el a céljaikat, céljait, akkor ezt öt évre fel lehet számolni, de a, de, mert a compliance-t az évente ellenőrizzük, tehát Öt éven keresztül évente történik az ellenőrzés, és ebből kerül ki a kalkuláció. A bizottság évente kiad egy éves jelentést azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok hol állnak a célok felé vezető úton. Tehát teljes az átláthatóság, a tagállamok látják, hogy sikerül-e a célokat elérniük, vagy nem. Egy további megjegyzés ezzel kapcsolatban, hogy itt van az Európai Uniós további flexibilitás a mezőgazdasági területekkel és az erdőkkel kapcsolatban. Itt öt éves cikluson van, ciklusra vonatkozik a bejelentési kötelezettség, tehát öt évente tudják, hogy mennyi kreditet kapnak, ez azonban nehéz összeegyeztethető az éves jelentési kötelezettséggel, tehát a tagállamok nem tudják, hogy mennyi kreditet tudnak land keresztül generálni, ha csak nem változtatják meg teljesen a land use monitoring rendszerét, és ez nagyon nehézkes lehet. Úgyhogy azt kérnénk, hogy esetleg még egyszer gondolják ezt meg. Azt gondoljuk, hogy kiegyensúlyozott javaslatot tettünk, egy olyan javaslatot, ami működőképes és csökkente a tagállamok számára a administratív terhet. Egy apróság még, az Európai eh, Bizottság együtt kíván eh, eh, működni a költséghaszon kapcsolatban ez már működik, ez az együttműködés, hogyha megnézzük a javaslatunkat, a téli csomagot a kormányzással kapcsolatban. A tagállamokat ott arra eh, kértük, hogy az energia cselekvési terveket ebbe tegyék be, eh, úgyhogy ez valószínűleg, illetve több hát, ez benne lesz az új jogszabályban. Köszönöm szépen, és várjuk az együttműködést a parlamenttel az elkövetkezendő napokban és hetekben. Köszönöm szépen. hallottam azt, hogy a környezetvédelem az ideológia. A környezetvédelem nem ideológia, hanem valóság. Itt Brüsszelben is a légiszennyezés csúcsait éljük meg. A klímaváltozás első áldozatai a legszegényebb emberek. Úgyhogy a feladatunk ebben a szakbizottságban az kell, hogy legyen, hogy mindenkinek jusson a jólétből, és van itt egy ágazat, amit gyakran elfelejtenek a klímaváltozás elleni harcban, ez a közlekedés. Az Európai Bizottság benyújtott egy javaslatot, amelyről készítünk egy jelentést. Miért? Mert Európa sokáig a klímaváltozás elleni harc motorja volt, és fontos, hogy ezt a szerepet újra betöltsük. Ezen néhány szó után megadom a szót a jelentéstevőnek. Kiitoksia, puheenjohtaja. Köszönöm szépen. A, a, a következőt szeretném elmondani. Itt a Föld bolygón a földbolygót a következő generációk számára szeretnénk megőrizni, ugyebár. És ha Trump elnök politikáját alkalmazzuk, akkor három bolygó sem lesz elég. A földi élet fennmaradásának biztosításához. Ezért egy Envi Itretran összefogásra lenne szükség, hogy a meglévő jogalkotást új szemmel áttekintsük, és mi is ambíciózusan, most a magunk részéről a, kör, a közlekedés szempontjából ellenpólusokat fogalmazzunk meg. A közlekedés kibocsátási határértékeket a nem csak az emisszió, hanem az emisszió, tehát a levegőben jelenlevő anyagok koncentrációja alapján kell megfontolni. Ez egy energiahatékonysági kérdés is, ami viszont gazdasági versenyképességi kérdés. Mától tíz évre, ezt majd lehet ellenőrizni, ö, majd már késő lesz megmondani, hogy melyik irányba akarunk elindulni. Sok mindent tanultunk a múlt hibáiból. Annyit már biztosan tanultunk, hogy fair szabályok, szankciók, szabályozók, real-time ellenőrzések nélkül a rendszer bukásra van ítélve. Van, aki szeretne megszabadulni ezektől a terhektől, de azért remélem, hogy az észnél levő többség elég erős és okos ahhoz, hogy kitartson a határértékek mellett. Köszönjük, Kirenen asszony! Azt hiszem, hogy ebben a bizottság többsége egyetért, a bolygót meg szeretnénk menteni. Na nézzük a dátumokat február 3-áig kell délig benyújtani a módosítókat. Folytatjuk az ülést. Keith Taylor jelentésével az adminisztratív és jogalkotási feladatokkal, amelyek a tagállamokra hárulnak, a termékek és szolgáltatások hozzáférhetősége tekintetében. Megadom az előadónak a szót, hogy bevezesse a témát, és utána majd persze a többi társelőadónak, vagy a árnyék előadónak is. Hát vicces ez a cím. Én ezt a témát átvettem egy kolléganőtől, de aki itt hagyta a Trump bizottságot, nem tudom, hogy miért cselekedett így. Remélem, hogy nem azért, mert megoldhatatlannak találta ezt a témát. Röviden felvázolnám a problémát. Én eh, foglalkoztam már korábban nem diszkrimináció ellenes hozzáférési témákon, utasjogi vonatkozásban, ezért pontosan tudom, hogy mennyire fontos lenne ez a jogalkotás, hogy ezzel is garantáljuk a korlátozott mozgás képességűek eh, autonómiáját, és nem túlzok, ha azt mondom, hogy ezek a szabályok alapvetően változtathatják meg az emberek életminőségét, és nagyon fontos ezért számomra, és legyen számunkra is, hogy ennek a jogalkotásnak a hatáskörét kibővítsük. Itt például a nyolcadik pontra gondolok, ahol a föld alatti közlekedés, a vasúti, a a kötött pályás, az elektromos rendszerek fejlesztéséről van szó. És persze a jegyváltástól a jegyellenőrzésen át a mobil és smart eszközök használatán keresztül azokig a strukturális szükséges változtatásokig, amelyek az, amelyek az épületek, épített struktúrák átalakítására vonatkoznak, érintik. És a hozzáférés tehát a korlátozott mozgásképességűek hozzáférése egészségi, társadalmi, szociális, gazdasági és turisztikai kérdés is, ezért a 12-es módosítóban új definícióra teszek javaslatot, a barrier free, a korlátozás nélküli hozzáférés definíciójára, ami jól ellenőrizhető számosítható kritérium. Végül pedig az ötös módosítóra utalnék, ahol a jogalkotási koherenciáról van szó, és azt ajánljuk a bizottságnak, hogy a jelenlegi uniós szabályokat, például az utasjogiakat használja további jogalkotáshoz, amit a mobilitással, a közlekedési szolgáltatásokhoz való hozzáférésre kapcsolatosan alkot. Köszönjük az előadónak, most megadom a szót Kós úrnak. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy ez a jelentés tervezett stabil alapja az együttműködésünknek a fogyatékkal élő személyek meghatározása, és az a kérdés, hogy vajon a bizottság által újonnan bevezetett csoportok a funkcionális korlátozással élő személyek vonatkozásában, és ezt az MPL szakbizottság kompetenciája, amely kizárólagos illetékességgel rendelkezik ezt illetően. Az intermodális szempont beemelés a szövegbe ezt jónak tartom, és Ma délelőtt a Máltai közlekedés ugye, miniszternek is feltettem ebben az értelemben egy kérdést, amit sajnos nem válaszolt meg. Itt a turizmusra való kiterjesztést inkább problematikusnak tartom. Fontos számomra a következetes jogszabályt teremteni, amely világos, és a már fennálló jogszabályokban nem ütközik. Ez azt jelenti, hogy egyrésztről a fogyatékkal élő személyekre vonatkozó és a korlátozott mozgású személyekre vonatkozó jogszabályok már egy jó ideje alkalmazásra kerülnek ezen közlekedési módokat illetően, és ezeket nem szabadna kiüres, kiüresíteni ezen jogszabály által, hanem ki kell egészíteni, és megfelelő egyensúlyt kell teremteni azt illetően, hogy a fogyatékkal élő személyek igényeit jobban figyelembe vegyük, anélkül, hogy aránytalan ráfordításokat teremtenénk a vállalatok számára. Már várom az együttműködést a jelentéstevővel és a kollégákkal, és köszönöm a lehetőséget, a figyelmet. Most pedig Szenelova asszonynak adok szót. Köszönöm, Állnak asszony. Mióta be mutattuk a hozzáférhetési aktust itt Európában. Azóta már több mint egy év eltelt, és örülök, hogy beindult a munka itt az Európai Parlamentben is, több szakbizottság szintjén ezen témát, illetően ma délelőtt ezen jelentés tervezetről vitáztunk. A fogyasztó védelmi szakbizottságban, amely fő illetékes a témának. Ugye itt a szakbizottságunk véleményét ö, ö, szeretném megköszönni, köszönöm a jelentéstevő álláspontját. Nagyon sok tekintetben egyetértek ezzel. Jó, hogy a városi közlekedést is beillesztő szövegbe, valamint az épített környezet problémáját és az intermodális vetületet. Több módosítót fogok benyújtani. A térre vonatkozó adatokat illetően ez információkat nyújt majd különböző tekintetben, és aztán pedig azon területekre fog központosítani, amelyeket a jellegi jogszabályok nem fednek le, például az állomások, a jegyeket lehet venni, vagy a fizetési terminálok. Ezekkel kapcsolatban módosításokat akarok benyújtani, egyebekben pedig úgy vélem, hogy a jelentés jó, és nagy örömmel várom az együttműködést az új jelentéstevővel és az összes többi kollégával, aki dolgozik majd ezen a témán. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Bilba asszony kap szót. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek munkájáért és a jelentésért. azt mondanám el, hogy el kell élnünk, hogy a fogyatékkal élők autonóm életet folytathassanak, ez a lényege ezen kezdeményezéseknek. Ugye a szociális szakmai integrációról is szó van, egy független autonóm életvezetésről. Valamennyi cikken, egyezményen, az alapvető jogok kártáján túlmenően, amelyek megszülettek, és a petíciókon túlmenően, ugye mindenképpen emlékeztetni kell arra, hogy sok kötelezettség létezik egy témakörben, amelyeket nem tartanak még be. Amikor a fogyatékkal élőkről beszélünk, akkor általában kedvezőtlen terminusokat használunk, illetve kedvezőtlen konnotációval rendelkezik ez a szó. Az alkalmazkodás, az összehangolás egy innovációra lehetőséget nyújt a termékek esetében, hogy az adott szolgáltatásokat mindenki használhasson, nem csupán a fogyatékkal élők, és másrészt ugye a beruházásokról is szó kell, szót kell itt ejteni, nem csupán a kiadásokról. Noha ez a megközelítés az, amit minden jelentés követ. Tehát beruházásokról kell beszélni, lehetőségekről, amelyeket a beruházások nyújtanak a termék innováció vonatkozásában. Jó lenne, hogyha a bizottság beszámolna arról, hogy a funkcionális korlátozással élő személyekről beszéle. Itt ugyanis funkcionális különbözőségekről van szó, és itt nem az a cél, hogy más kategóriájú ö, csoportokat is bevonjunk, hanem ez egyfajta kedvezőbb ö, megfogalmazása lehet ö, ennek a csoportnak. Jó lenne, hogyha ezt illetően egyetértésre jutnánk a PMR-t is be kell vonni, és ki kell terjeszteni a hatályt. E tekintetben egyetértek a jelentéstevővel. Az, ur- az urbánus területet is be kell vonni. Meg kell ragadnunk ezt a lehetőséget, hogy általános harmonizált keretet alkossunk. Jó, hogy a turizmusra is kit terjed a hatály, jó a mobilitás ösztönzése. Itt ugye a turizmus fejlesztéséről beszélünk minduntalan, az idén jellegű, illetve az idényen kívüli turizmusról bizonyos csoportok vonatkozásában. Jó, hogyha ezekről a társadalmi csoportokról a turizmus vonatkozásában is szót ejtünk. A nyolcas módosító van a jelentéstevő egy listát készít, ugye a weboldalak, a terminálok és a többi szerepelnek ezen a listán. Egyetértek ezzel, mert a hozzáférés esetében van egyfajta széttöredezettség. Fontos tehát egy holisztikus megközelítés kialakítása, amely a kiindulási állomástól a célállomásig terjed, hogy ezen csoportok életét megkönnyítsük, ugye akik funkcionális különbözőséggel rendelkeznek, nem a lélőkről van itt szó Chopin, több millió szemét érint ez. Módosítókat fogunk benyújtani, és készek vagyunk a jelentéstevővel való együttműködésre, hogy minél gyakorlatibb megoldások szülessenek, és az autonóm életvezetést támogassuk ezen személyek esetében. Kiitoksia puheenjohtaja. Köszönöm szépen, elnök asszony. A hozzáférhetőség nagyon fontos a kirekesztés ellenes politikában. A bevonás, a részvétel, ehhez ambíciózus tervekre van szükség. De próbáljuk elkerülni a kettős és átfedő jogalkotást. Mert a vasúti ágazatban már látható, hogy zavart okoz, hogyha különböző elvárásokat fogalmazunk meg különböző jogszabályokban ugyanarra az ágazatra vonatkozóan. Ezért magasabb szintre kell vinni eh, az előkészítést. Én nagyon sok, és gondolom a kollégák is, érintettel tárgyaltunk, tárgyalunk, és most már kezd kialakulni, bár a bizottságtól szeretnék erről többet hallani, hogy mely szabályok és milyen szinten megalkotott szabályok lennének a leghatékonyabbak. Köszönjük, Ertug úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a jelentést is az előadónak. ha a fogyatékkal élők hozzáféréséről beszélünk, akkor minden lehetséges okos lépést támogatni tudok. Ha az egyes tagállamokat nézzük ilyen szempontból, akkor persze nagyon különböző alapról indulnak ezek az országok, ezt ne felejtsük el. Engedjenek meg, hogy itt pár jobbítási javaslatot megfogalmazzak. Eddig ágazat specifikusak voltak a szabályok, külön beszéltünk az utasjogokról, turizmusról, stb. És tettünk is dolgokat, el is értünk dolgokat. Most abban a fázisban vagyunk, hogy úgy lépjünk okosan tovább, hogy a jó szándékú, de rosszul megfogalmazott szabályokkal nehogy elrontsuk még a jelenlegi viszonyokat is. Legyen elv az arányosság, ugyanis most maradjunk csak a ö, jegyváltó automatáknál, ugye ezek általában 5-6 év alatt elavulnak, úgyis le kell őket cserélni. Elérjük-e a célunkat azzal, hogy most itt azonnali leserélést szorgalmazunk, és ezzel költségeket okozunk, amelyeket máshol jobban be lehetne vetni. Ugye ma már mindenkinek van smartphone és Európában most már nagyon sokan lassan a többség foglalja a jegyeit telefonon keresztül. A sajtóból tudjuk, Németországban legalábbis ez az adat, hogy a német vasutak azt közlik velünk, hogy január és szeptember között tavaly 2016 első 9 hónapjában 6,8 millió jegyet adott el mobiltelefonon keresztül. És ez egy villámgyorsan felfele ívelő arány, szám. Ezért mondom azt, hogy lehet, hogy a mobilitás, a hozzáférés nem azzal valósul meg, hogyha lecserélünk százezer jegyvált automatát, hanem még jobban támogatjuk a mobiltelefonos jegyvásárlást. Mert valamikor valaki kitűzte az egyébként jó célt, ami időközben elavultá vált. Rossz szándék nem volt ebben. Aztán egy másik gondolat. Ha jól értem, meg akarják különböztetni a magánszolgáltatók és a köz vagy állami szolgáltatók katajogalkotás jogalkotás szempontjából. Ez az igazságérzetemet zavarja. Miért kell ilyen szempontból megkülönböztetni a kétféle szolgáltatót? Miért akarunk a magán cégeknek keveset előírni, és miért írunk elő sokat az amúgy is finanszírozás hiányol küzdő államiaknak. A jog legyen mindenkinek, mindenkire érvényes. A fogyatékkal élő személy szempontjából teljesen mindegy, hogy most egy magán vagy egy állami szolgáltató ö, szolgáltatásához fér vagy nem fér hozzá. Végül pedig nem értettem a javaslatban, hogy csak a szolgáltatásokról beszélünk, vagy valamennyi a szolgáltatásokhoz kötődő infrastruktúráról is beszélünk. Mert ott valami úgy fogalmaz a szöveg, hogy internal entities, én nem tudom ez micsoda. Tehát most akkor a közlekedési cég administratív célokat szolgáló épületét is át kell alakítani, vagy csak a metroállomást. Tehát ez nem egyértelmű. Válasszuk külön a szolgáltatásokat és az egyéb infrastruktúrát. És a szövegben például olyan is szerepel, hogy az utasok egészsége. Én egészségügyben dolgoztam korábban, és nem tudom, hogy a mobilitás szolgáltatók és az én egészségem hogyan függenek össze. Tehát értem én a szöveg jó szándékát, de vannak benne olyan megfogalmazások, amelyek eh, vagy tartalmilag, vagy formailag eh, zavarosak. Köszönjük, Ertug úr. egy percben. Köszönöm, asszonyom. inspiráló volt, amit Ismail kolléga most kifejtette. És Keith Taylor meg szeretném kérdezni, vagy kérni, hogy a jelenlegi szabályok alkalmazásáról beszél a jelentésben, illetve hogy beszéljen a jelentésben. Ugye vegyünk egy moldáv fogyatékkal élő diákot, busszal ide eljön a parlamentig, de a buszsofőr nem hajlandó leereszteni a gépjármű karosszériáját, noha az technológiailag megoldott lenne. Most akkor van erre szabály, megvan a technológia, csak a sofőr mondjuk lusta. Hogyan lehet ezt foganatosítani? Lehet itt sok-sok szabályt alkotni, de azt hiszem a meglévők végrehajtására is oda kéne figyelni. Ez is kerüljön be a szövegbe. Köszönöm Landekamp úrnak. Most megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének három percben, Emmanuel Grange asszonynak. Oui, elle So thank you very much. Um, Köszönöm szépen. Sajnos uh, Emily Crunch a felettesem nem tudott itt lenni egy sürgős ügy miatt. Én Szinio Palencia vagyok, és én is ezzel a témával foglalkozom. Először a ö, foglalkoztatási főigazgatóságon közölme jelentéstevőnek a véleményét, amelyet a javaslatunkkal kapcsolatban benyújtott, ez a belső piacon alapul, e, de sikerült neki a véleményben ö, e, kitérni arra, hogy ezeket a szabályokat hogyan lehet javítani. A mobilitás, a fogyatékossággal élő személyek ö, e, közlekedése. A véleményben szó volt arról is, hogy a fogyatékossággal élők igényének hogy lehet megfelelni a hatály kiterjesztésével a városi közlekedés, az intermodális közlekedési szolgáltatások nyújtásával. Emellett tudomásul vettük azokat a javaslatokat is, amelyek szerint az épített környezet akadálymentesítését is kötelezővé kellene tenni. Azt is el szeretnénk mondani, hogy itt a jelentéstől a meglévő jogszabályok módosítását javasolja. Minket aggaszt, hogy a jelentést erre használják ki, mert az Európai Bizottság nem tervezte ezeket a jogszabályokat módosítani a akadálymentesítés kapcsán. Az városi mobilitási tervek léteznek, ide tartozik ez. A meglévő jogszabályok felülvizsgálata nagyon fontos. A két javaslat komplementabilitása nagyon fontos. A akadálymentesítési jogszabály, illetve a utasjogokra vonatkozó jogszabály, a megközelíthetőség vagy akadálymentesítés, ez konkrétan az akadálymentesítésről szól, a másik pedig a segítségnyújtásról. Továbbra is eh, rendelkezést állunk az együttműködéshez. És ez a koncepció, eh, amely szerepel a javaslatban, a funkcióképességükben korlátozott személyekre vonatkozóan. Ezt azért választottuk, mert lehet, hogy olyan személyek is ide tartoznak, akiket hivatalosan nem tekintenek fogyatékossággal élőnek, de akadálymentesítési kérdés szempontjából viszont fontos. Emellett a jogszabályok kiegészítő jellege nagyon fontos a vasút területén például, végül pedig a javaslat nem tervezett jegykiadó automatákat létrehozni vagy telepíteni. Mi csak azt mondjuk, hogy ha vannak ilyenek, akkor azok eh, akadálymentesé megközelíthetőek kell, kell, hogy legyenek. Köszönöm. Keith Taylor. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Pillanat, pillanat, mondja az elnök asszony. Először is szeretnék eh, köszönetet mondani eh, az Európai Bizottságnak, és most tudom megadni a szót. Látom, Taylor úr, hogy nagyon lelkes a jelentésével kapcsolatban. Um, yes, no, your contributions are very uh, interesting. Nagyon érdekesek voltak ezek az itt elmondott megjegyzések. Ezeket meg fogom vizsgálni. Um, én jelentéstevőként arra gondoltam, hogy uh, egy árnyék jelentéstevői ülést fogok összehívni kompromisszumjavaslatok kidolgozására. Egyes felvetett gondolatok, amelyek a duplikáció elkerülésére vonatkoztak, tetszésemet nyerték, és az emberek életének, a, a, a csökkent mozgásképességgel rendelkező személyek életének javítására javítását kötelezettségnek tekinteni fontos. Én azt gondolom, hogy én, én mint egy, nekem néha kerekesszéket kell használnom, hogyha most innen ki kellene mennem kerekesszékkel a parlamentből, nagyon nehéz lenne olyan éttermet vagy kávézót találnom, ahol eh, nincs lépcső, és gyakorlatilag nem fogok találni olyan éttermet, ahol eh, van, eh, ahol mellékhelyiség van a földszinten, általában vagy fönt, vagy lent van ez, úgyhogy ez nagyon, ezeket az alap dolgokat fontosnak tartom, millió dologgal lehet javítani az emberek életét, Persze lehet az új technológiákra is gondolni, de néha a minimális alapszolgáltatásokkal kellene kezdeni. Köszönöm. Na, köszönöm, Taylor úr. Akkor folytatjuk a... Illetve még egy pillanat. Taylor úr jelentésével kapcsolatban el kell mondanom, hogy a módosítások benyújtásának határideje február 8-a, 12 óra akkor most már minden információt megadtam, ami szükséges, és most folytatódik a bizottság beszámolója a TNT iránymutatásokra vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok bizottság által ismertetése. Két delegált jogi aktust szeretnék említeni a TNT-vel kapcsolatban a 49.4 és a 49.6-os eh, aktusokat. Az első a eh, globális hálózatok kártyáira vonatkozik. Önöket tájékoztatok eh, erről a komitológiai newsletterrel kapcsolatban. Aztán az Európai Parlamentnek és a tanácsnak átadják ezeket a, ezt az első jogi aktust, két hónap van ennek megtárgyalására. A második delegált jogi aktus a 49.6 a szomszédos országok névre szóló jegyeinek bevonása, és ezek most tárgyalás alatt vannak az Európai Bizottságban. Nagyon fontos, hogy a mi szakbizottságunk nagy odafigyeléssel kövesse azt, hogy az Európai Bizottság hogyan hogyan él azokkal a jogokkal, amelyeket a parlament adott át neki, delegált neki. Az egyik legfontosabb jogi aktusról van szó az európai közlekedési ágazatban, Úgyhogy azt kérem, kedves kollégák, hogy az bizottság által előkészített döntéseket figyelemmel kísérjék. Először Frederik Verszélének fogom megadni a szót, és utána pedig a jelentéstevőnk Markus Piper, akit még nem látok, és Ismail Ertuk, a jelentéstevőnk, ők fognak majd hozzászólni a témához, és aztán következnek a, e, következik a vita. A koordinátorok és a képviselők részvételével megadom a szót a bizottságnak. Mesdames et messieurs les députés. Köszönöm, elnök asszony, képviselő urak és hölgyek. Köszönöm, hogy meghívtak, hogy bemutassam a bizottság részéről ezt a két delegált jogi aktust ma ugye ön beszámolt a kontextusról, hogy mely hatályuk van ezen delegált jogi aktusoknak. Előjáróban először is szeretném üdvözölni az együttműködést és az eszmecserét a parlamenttel ezen jogi aktusok kidolgozása során. Rendszeresen konzultáltunk a parlamenttel. Az első delegált jogi aktus, amit bemutatok majd, azzal foglalkozik, hogy napra készítesz és rendszeresen nyomon követi az RTLT hálózatokat, mióta létezik az RTLT hálózat, jelentős előrelépések történtek, és ez a három intézmény együttes munkájának eredménye, hogy ezt az infrastruktúrás rendszert kialakítottuk Európában. A második delegált jogi aktus pedig a szomszédos országokkal való kapcsolatunkra vonatkozik, az EU szomszédos országairól van szó. Ha tehát megengedik, mostantól pedig angolul szólok majd. Uh, Mielőtt bemutatom a, jog, a delegált jogi aktusokat, hadd hangsúlyozom, hogy a két dolog nem kapcsolódik az infrastruktúra projektek finanszírozásához, nem kapcsolódik a finanszírozáshoz, illetve a kulcsfontosságú network korridorokhoz sem. Ezek külön témák. Hadd kezdjem az első jogi aktussal, amely a tenti hálózat statisztikai update szól. A bizottság monitorozza a technikai paramétereket, amelyek a TNT hálózat infrastruktúrális paramétereire vonatkoznak. A 49.4-es cikk szerint el lehet fogadni delegált jogi aktusokat, eh, hogy az egyes és a kettes függeléket eh, megfelelő időközönként aktualizáljuk, figyelembe véve eh, azon eh, mennyiségi eh, küszöbök változását, amelyek szerepet játszanak itt a hálózatban. Először hadd tájékoztassam Önöket a folyamatról. Az Európai Bizottság ezt a folyamatot szeptember 2019. Szeptember, szeptember 30-án kezdte el a nemzeti hatóságokkal, olyan űrlapokkal, amelyeket a Tentex rendszerben fejlesztettek ki. A bizottság rendszeresen megkérdezte a tagállami hatóságokat az Európai Parlament képviselőnek jelenlétében, szakértői csapatok ülésén, március 16-án, illetve szeptember 28-án voltak ilyenek, 2016-ban, és volt egy 2015-ben is. Így elfogadtuk a delegált jogi aktus december 7-én, és azt átadtuk az Európai Parlamentnek. Azok a módosítások, amelyeket javaslunk, különböző kategóriákra vonatkoznak. Az első a térképek módosítása, amely tiszteletben tartja vagy figyelembe veszi a hálózat bővülésével kapcsolatos változásokat. A második az új infrastruktúra részletek, ahol a mennyiségi küszöböket átlépték. belső vizek, tengeri infrastruktúra, léginfrastruktúra és multimodális infrastruktúra elemekről van szó. A kvantitatív küszöbök megvizsgálása a legutóbbi Eurostat statisztikákon alapul. Összességében az Európai Bizottság 250 modifikációs kérést kért kapott, 235-öt tudtunk elfogadni, 15-öt kellett elutasítanunk. Miért? Azért, különböző okokból. Voltak olyanok, amelyek a hatályunkon kívül estek, vagyis ennek a gyakorlatnak a hatáján kívül, tehát a maghálózatra vonatkozó javaslatok voltak, viszont mi itt nem ezzel foglalkoztunk. Aztán más okok, elutasítási okok összefüggtek eh, azzal, hogy a küszöböt egyes esetekben nem érték el. A 235 kérésből 211 az a um, a közúti, vasúti és belvízi területeken tett előrelépésekhez való kiigazításokat illették. Aztán vannak logisztikai platformok, légi kikötők, és egy légi kikötőre vonatkozó kérés is volt. A monitoring gyakorlatot rendszeres időközönként elvégezzük. És két-három évente kívánjuk ezt megtenni, megint csak tagállamokkal és az Európai Parlamenttel együttműködve. Most engedjék meg, hogy rátérjek a második eh, delegációi aktusra, amely a TNT hálózat kibővítését eh, illeti. Ez a hármas függelék a 2013-as elfogadásakor már indikatív tenti eh, térképeket tartalmazott szomszédos országokra vonatkozóan. Ezek a szomszédos országok, amelyek a legszorosabb kapcsolatban állnak az Európai Unióval, Izland, Norvégia, Liechtenstein és eh, Svájc. Egyes indikatív térképek léteztek Nyugat-Balkánról és Törökországról is. A rendelet 49.6-os cikke lehetővé teszi a delegált jogi aktus elfogadását, hogy hozzáigazodjunk ezen indikatív térképekhez magas szintű az Európai Unió és érintett tagállam közötti egyezmények alapján. Az elmúlt években tehát előrelépésre került sor annak érdekében, hogy tovább javítsuk a szomszédos országokkal való együttműködést a Nyugat-Balkánra, Törökországra és a keleti partnerségi országokra, Armányra, Azerbajdzsára, Belorussziára, Moldovára, Ukrajnára tudtuk ezt kiterjeszteni. És nyilván emlékeznek rá, tavaly már volt egy delegált jogi aktus, aminek a célja a maghálózat meghatározása Nyugat-Balkánon. Most egy további lépést javaslunk, és Törökországban, és és a keleti partnerségi országokban is javasoljuk a maghálózat térkép elfogadását. Egy magas szintű egyezményre került sor 2016. június 21-én. Rotterdamban a TENTI napok keretében. Az egyezményben az új indikatív eh, térképek is szerepeltek, amelyet javas, amelyeket javaslunk a delegált jogi aktusban. Az Európai Bizottság konzultált a tagállami hatóságokkal, az Európai Parlament eh, képviselőinek részvételével, illetve szakértői eh, csoportok részvételével 2015. szeptemberében és 2016. márciusában és szeptemberében. Tehát a delegált jogi aktus tervezetet elvileg az hónap végén, január 31-én elfogadja a bizottság, aztán ezt átadjuk az Európai Parlamentnek. A cél az, hogy az Európai Bizottság jobban tudja, jobban tiltottabbá tudja tenni az együttműködését a, tagál, a szomszédos országokkal eh, finanszírozás, finanszírozás érdekében. Ezeknek az országoknak nem ad új jogokat ez az egyezmény, eh, sokkal inkább, vagy ez a javaslat, hanem inkább a közös prioritásokra koncentrál, és biztosítja azt, hogy a szomszédos országok ugyanazokat a sztendereket alkalmazzák infrastruktúra eh, szempontjából, mint mi a, egy, egy hasonló gyakorlatra kerül sor a mediterrán térség országaival. Eddig nem sikerült Rotterdamban Rotterdamban nem sikerült megegyezni ezekkel az országokkal a tenti napok keretében, de folytatjuk a hálózat közös definíciójának munkáját. Köszönöm szépen a figyelmüket, és természetesen szívesen válaszolok a kérdésekre. Merci, monsieur Versini. Köszönöm, Versini úr, hogy épp oly jól beszél angolul, mint franciául. De épp olyan lett volna, hogy franciául szól, hát a francia is munkanyelv. Akkor folytassuk a jelentéstevőkkel. Izmael Ertó következik, öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottság képviselőjének is mindig is elmondtam, és most még egyszer elmondom, hogy milyen meg vagyok győződve róla, hogy az Erasmus Plus program mellett ez a transeurópai közlekedési hálózat az egyik legjobb dolog, amit az Európai Unió konkrétan a tagállamokban elindított. Ezért köszönetet mondok mindenkinek, aki mostanáig dolgozott ezen a parlamentben és a tanácsban, illetve a bizottságban. Nos, inkább a jövőbe kell tekintenünk. Itt az alapvonalakról beszéltünk, a transzeurópai közlekedési hálózatról, ezeket tárgyaltuk meg, ezeket az alapvonalakat. A 2021-es revíziót tűztük ki célul ezen közlekedési hálózat tekintetében. Ahogyan hallom, nagyon sok mindent elértek már az EU-n belül is, illetve a szomszéd országainkkal. Ez egy konkrét dolog, ez azt jelenti, hogy az Európai Unió ezen infrastruktúra, források, projektek segítségével valóban egyfajta geopolitikai ösztönzővel rendelkezik. Nem beszélünk erről oly gyakran, és talán nem is gondolunk erre. A nagy szakpolitikákra gondolunk, ugyanakkor ilyenfajta infrastruktúrális intézkedésekkel geopolitikai ösztönző hatást érünk el, és azt hiszem, hogy erre teljes mértékben büszkék lehetünk, és meggyőződéssel kell ezt kiemelnünk. Ugye a sok dicsérő szó mellett, amelyet az imént eh, hangoztattam, kérdezem a bizottságot, hogy eh, mennyiben akarja előkészíteni a trans-európai közlekedési hálózat felülvizsgálatát, mennyire gondol ennek a felülvizsgálatnak a megkezdésére, és milyen irányba mutatnak majd a javítások a jövőben, mit lehet optimalizálni, és mindezen jó dolog mellett hol rejtőznek a fogyatékosságok a jelenlegi törvényalkotásban. Három-négy éve már azt hiszem képesnek kell lennünk arra, hogy egyfajta állásfoglalást merészkedjünk megfogalmazni a tekintetben. Köszönöm, Ertú úr, mondja az elnök, most pedig Wim van de Kampnak adok szót. Elnök asszony, köszönöm szépen. Jó magam is. Hiányolom itt körünkből hatásjelentéstevőt, Markus Pipert. Majd átgondoljuk, hogy hogyan is menjen tovább ez a dolog. Ez egy régi doszi, és Ertug, illetve Piper már nagy tapasztalattal rendelkező képviselőként veszik át ezt a dossziét, ez egy nagyon jó dolog. Aztán egy második észrevétel, az ördög a részletekben rejlik, mint tudjuk, ma megbeszélt egy ilyen témát, ami hatalmas következményekkel rendelkezik. A TNT folyosókon eszközlendő beruházásokra nem jól értettem na, talán ezt az észrevételt, akkor korrigáljanak. Ma, holnap az egyik első napirendi pontunk lesz a számvevőszéki jelentés, amely kikötői beruházásokról szól, és szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy egy ilyenfajta jelentés befolyással jár a tenté beruházásokra. Ertuk úr az imént említette, hogy a tenté hatalmas siker, de figyelnünk kell arra is, hogy hol is történnek a beruházások. Ugye semmi értelme nincs annak, hogy olyan repülőterek jöjjenek létre, ahonnan senki nem utazik. Ugye emlékszem a regionális repülőterek problémáira, amelyeket nem is használnak manapság. Az lenne tehát a kérdésem, hogy mi is a helyzet ezen beruházásokkal. Aztán két észrevételt kaptam Marian Marinescu kollégámtól. Ugye itt elhangzott, hogy örülünk a delegált jogi aktusoknak, és Maria Marinescu 2020 szerint ez megfelel a tenti iránymutatásoknak, és ez mindenképpen egy kedvező dolog. Másodszorban Marinescu nagyon örül annak, hogy a Románia és Bulgária között hiányzó elem ugye létrejön, ugye közlekedési szakbizottságban már beszéltünk erről, és most ez a probléma megoldott ez a 10 kilométeres szakasz megépült, és így megszűnt ez a hézag, megszűnt ez a probléma, ezért köszönetet akart mondani. Köszönöm, Vim, mondja az elnök. Ajala Sanders kolléga következik. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a bizottság tájékoztatását a delegált jogi aktusok tárgyában. Ezek természetesen technikai jellegűek, egyfajta térképek és a helyes regionális önkormányzatok, vagy akár a negyedek képviselői, amikor ott találják magukat ezen tér, hatalmas mappák, térképek előtt, akkor néha meg ijednek, mert nem könnyű ö, itt összhangba hozni ezeket a dolgokat a különféle projektekkel. De itt, hogyha megnézzük az Ibériai félszigetet, annak vasúthálózatát, itt két folyosót láthatunk, a Valadoid-tól Santanderig tart az egyik, aztán Vittoriáig, és nem egészen világos számunkra, hogy hogy vajon ez egy nagy sebességű vasútvonal lesz? Nem, egyszerűen nem értjük, hogy mi is van ezzel a vonallal. Talán ki tudja ezt ön fejteni. Lehet, hogy ez csupán egy grafikai probléma, és nem egyszerűen rosszul készült el ez a térkép. Ezt mindenképpen tisztázni szeretnénk. Aztán egy másik probléma, ami egyfajta földrengést okozott délen, ez a Grenada Maria vonal. Itt most zajlik a hatás tanulmány készítése, És ez nagyon nagy felzúdulást váltott ki, mert a helyi önkormányzatok, a polgárok, szervezetek kritikát fogalmaztak meg ezen beruházások vonatkozásában. Először tehát a térképpel kapcsolatosan szeretnék pontosítást, és aztán pedig a koordinátorok jelentését illetően. Nem nagyon jól emlékszem, de úgy emlékszem, hogy amikor a koordinátorok bemutatták a jelentésüket, akkor ez itt a szakbizottságban is megtörtént, és lesz is még ilyen alkalom valamikor. Minden esetre nyilvánosan bejelentették ezeket a dolgokat, mi pedig nem tudjuk, hogy kik is a felelősei, vagy akár áldozatai ennek a nyilvános bejelentésnek. És hirtelen az összes polgármester reagált erre a bejelentésre, mi pedig azt sem tudtuk, hogy ezt a tényt nyilvánosan bejelentették. A Brinkosztot illetően 2016. decemberéből származik van fel jelentés, de ez hozzám nem jutott el. Így tehát azt hiszem, hogy jó lenne, ha a bizottság figyelembe venni az adott intézkedések közvetlen érintettjeit, és megkaphatnánk ezeket a jelentéseket, a naprakész információkkal, esetleg el tudná ezeket a dokumentumokat küldeni nekünk. Ez tehát csak egy szerint kérés részemről, és aztán itt van a térkép problémája. Köszönöm a szót. Zároveň bych měla jeden konkrétní dotaz, eh, kde... Köszönöm a bevezető szavakat. Lenne egy konkrét kérdésem. Az 1.17.38-as és az 1.21-es fejezet vagy módosítóban is jelzik a hivatkozás a Bruno vonalra. Korábban az 1.14.33-asban legalább szerepelt. Nem tudom, hogy ez most ez egy hiba, vagy egy szándékos dolog. És ha szándékos, akkor megkérdezte valaki a cseh köztársaságot erről, mielőtt a 49C pont van ugye, vagy miközben a 49C pont is kimondja, hogy annak hol a helye. Köszönöm szépen a konkrét javaslatot. Köszönöm az. Köszönöm. Én is egy specifikus esetre utalnék előre bocsájtva, hogy a jelenlegi jogszabály lehetővé teszi, hogy áruszállítási folyosókat alakítsunk ki azon megállapodás alapján, amely a tagállamok között születik, amelyeken keresztül vezet ez a folyosó. Ugye itt a 11-es áruszállítási folyosóra utalnék. Kérdésem, hogy hogyan akarják beilleszteni ezt a folyosót a TNT hálózatba, és különösen hogyan akarják elérni, a bizottság részéről az összekapcsolást és az együttműködést az Adriai és Balti tenger melléki kikötőkkel, ezen 11-es folyasó vonatkozásában, tekintettel arra, hogy itt két közeli kikötőről is szó van, az egyik a Triest, másik a Kapodisztria. Aztán a térképeket illetően van egy kérdésem, jó lenne szerintem, hogyha a bizottság a TNT e hálózatot és az áruszállítási kikötőket, áruszállítási folyosokat is feltüntetni az adott térképeken, és egy eljárásjogi kérdés. Ugye a bizottságunk most a december 5-e utáni ülést illetően tárgyal, és ugye esetleg születtek döntések a folyosókat illetően önöknél. Jó lenne némi koordináció tevékenységeinket illetően, hogy ezen döntésekről értesüljünk, és ezekről elmiután vitázhassunk is. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Kramer úr következik. Der Wim van der Kamp hat ja von... Van der Kamp kolléga már szólt a regionális repülőterek ügyéről. Katasztrófa volt az, zajlott, az európai pénzeknek semmilyen hatása nem volt, minden előre kikalkulált számtól súlyosan elmaradtak az eredmények, tiszta pénzpocsékolásról beszélhetünk. És most a regionális kikötők jobban működnek? Egy ha három kikötő összefog egymástól 5-10 kilométernyi távolságra, akkor őket azonnal támogatni kell európai pénzekből. Ebből kijön valami? Mit csinálnak az ilyen jelentésekkel? Milyen, milyen konzekvenciákat vannak le? Ezek milliárdos projektek, amelyeknek semmilyen eredménye nincs. Ezek a regionális repülőterek mind ilyenek voltak. Milyen szakmai és személyi felelősséget vállal a bizottság az ilyen projektek után? pénzt elköltik, e, értelme nem volt, egy csomó minden épült, a építőiparnak kedveztünk egy kicsit, de az eredeti célok ö, hova lettek? A jövőben is ezt az utat követjük, ö, tanultunk a rossz példákból, vagy ö, felelősség nélkül mindenki ö, viszi tovább azt, amit eddig. Tudja a bizottság garantálni, hogy a komitológiai eljárás tényleg annak a szabályait, kritériumait betartjuk, vagyis hogy hozzáadott értékre van szükség, a külső költségeket csökkenteni kell, az externáliákat, és fenntarthatónak kell lenni a projektnek. 110, 110 millió, ha fölöslegesen költődött el, akkor annak mi a következménye? tagállamokban a közlekedési miniszterek szintjén, és így tovább. Második gondolatom, hogyan áll a bizottság ahhoz, hogy az UVP, ha az UVP irányelvet valaki egyszer nem hajtja végre. A bizottság elnöke Juncker úr, aki ugye közlekedés politikai szakértő és finanszírozási szakértő, azt találta mondani, tíz közúti projektnél, hogy nem kell ezt a szabályt figyelembe venni. Szabad, ez lehetséges, jogszerű? Hogy a bizottság elnöke a bizottság saját, meg egyébként törvényben rögzített eljárási szabályait feloldja alkalmilag? Önök a bizottságnál mit csinálnak ilyenkor? Mit írnak a jelentésbe? Nem hallottam, hogy ennek lett volna bármilyen következménye. Harmadik gondolat a delegált aktusok vonatkozásában. Nagyon szkeptikus vagyok, de ezt tudják. Itt a Lisszaboni szerződés, benne van a Lisszaboni szerződésben, de a bizottság és a tanács továbbra is mindennek tesz, hogy a parlamentet kiátsza. Ha a transz hálózatok, amelyekről egyszer már döntöttünk, bővülnek, akkor ez csak egy technikai kérdés, nem politikai kérdés? Minket miért nem kérdez senki? Már két éve dolgoznak rajta, maguk mondják, hogy ezeket kiterjesztik. És erről mi most hallunk először? Nem tehetünk semmire javaslatot, nem mondhatjuk, hogy igen vagy nem. Ha így bánnak velünk, akkor a jogállamiság minimál szabályai alapján önöket ö, ö, hát meg kéne büntetni. De csinálják tovább. Jó, egyes bővítési szándék projektek elfogadhatóak lehetnek. De mi van, ha más projekteket meg nem támogat a parlament? Meg se hallgatnak minket? Ez nem lehet a jövő útja. Mit képzelnek? Miért nem tájékoztatják a parlamentet eleve korábban? Hogy mennek gyakorlatot csinálni abból, hogy minket megkerülnek? Köszönjük, Kramer úr. Ayala Sander asszonynak egy percben adok szót. reaccionar. Csak röviden reagálnék arra, amit Michel mondott. A regionális repülőterekkel kapcsolatban bizony a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is láttuk a problémát, és ez súlyos baj. A válság közepette így elpancsolni pénzeket, ez súlyos. De persze a mega, mega hajók, meg a kikötők, meg a repülőterek is ö, túlzóak. Jó, ö, megvan biztos a kicsiknek, közepeseknek is a jogosultsága, de ezt végig kéne gondolni, hogy hol, mikor, milyen körülmények között. Egyszerre nagyokat, egyszerre kicsiket támogatjuk ész nélkül, kapacitás bővítés ész nélkül, Michael, egyetértek, ezeket a dolgokat újra kell gondolni. A számvevőszéki jelentés kapcsán meg különösen el kell gondolkodni. Kramer úr egy percben reagálhat. Igen, és elfelejtettem még egy projektet. A cseh vasutak felajánlották, hogyha Németország, Prága és Passau München között egy express vonatot működtet, akkor a Waldkirchen Nova Udile szakaszt, azt az 1,2 km szakaszt megépítik. Ehhez nem lehetne a bizottságtól támogatást kapni. 1,2 km vasútra lenne szükség, évek óta blokkolják. Ilyeneket kéne megtámogatni. La parole est désormais à la Commission, Monsieur Versigny. Verszínyi úrnak adok a bizottság részéről szót. Túl sok időnk nincs, de válaszolásra van joga. Merci, Madame la Présidente. J'ai dit des réponses, mais j'ai pas dit à toutes les questions. Je comprends que... Válaszolat persze nem minden kérdésre. Talán lesznek olyan, voltak olyan kérdések, amik nem az ön hatáskörébe tartoznak. Köszönöm elnök azt, hogy lehet, megpróbálok a lehető legpontosabb lenni a válaszaimat tekintve először is. Ertug képviselő úrnak válaszolnék. Az a tenti hálózat irányelv revíziója magában a jogszabályban szerepelt, mégpedig 2023-tól kezdődően. Jelenleg tehát nem irányoztunk elő felülvizsgálatot a tenti hálózatra vonatkozó jogszabály vonatkozásában. Kicsit hosszúnak tűnt, vagy távolnak ez a dátum. Ugye az elfogadás az oka ennek, mert a alkotók úgy vélték, hogy ahhoz, hogy egy transzeurópai közlekedési hálózat ágazat jön létre, bizonyos stabilitást kell garantálni, és előreláthatóságot az összes érintett szereplő számára. Most tehát a delegált jogi aktusokkal az az elképzelésünk, hogy megmutassuk, hogy ezt tehát ugye be, figyelembe vesszük a fejleményeket, az áramlásokat, az előrelépést a megvalósításban, de az általános stratégiánkat nem változtatjuk meg, ez továbbra is az, ami a szabályban szerepel. Tehát itt most a következő 2023 még megmaradunk ezen a pályán. Hogy válaszoljak Vandekamp Kamp úrnak és Krámer képviselőnek. Ugye ők felvetették a kérdést a finanszírozáshoz való kapcsolatot illetően. Ez ugye egy technikai gyakorlat, ennek a vizualizációja és a hálózat ábrázolása. Ugye itt a, a finanszírozási feltételek és az európai támogatás az mi szabályozásban van lefektetve, és a bizottság ellenőrzi a projekteket, azt nézi, hogy van-e európai hozzáadott érték az adott projektnek, megfelel az összes kritériumnak, és az EMU keretében a alkalmazzuk tehát ezeket a szabályokat, az ajánlásokat. A szemvevőszék részéről több jelentés is létezik a tengeri áruszállítás tárgyában, de más jelentések is, amelyeket az Európai Szemvevőszék fogadott el, és ezek az európai források jó felhasználásával foglalkoznak, az összes forráséval, tehát nem csupán az európai összekapcsolási eszköz forrásaival, hogy azokat a projekteket támogassuk, amelyek a leghatékonyabbak és megfelelnek az európai prioritásoknak. Ahogyan tudják, nem az a célunk, hogy egyfajta patchwork jön, jöjjön létre a projekteknek, hanem az, hogy a, létrejönnek a megfelelő közlekedési folyosók. Aztán még egy további elem, a nagy projekt versus kis projekt kérdése. Ez talán igaz a múltra vonatkozóan, hogy voltak nagy feszültségek a nagy projekteket illetően, vagy ezek között, és most néhány éve a bizottság a kisebb projekteket is jobban megvizsgálja, a, transz, a határokon átnyúló projekteket, és az EMU vizsgálatakor egy különleges prioritást határoztunk meg, a Németország és a ország közötti összekapcsolás célzó projektet illetően. Ez egy kisebb léptékű vasúti projekt amely egy jobb összekapcsolást eredményez Európában. Aztán a környezeti hatás vizsgálat az mindenképpen egy feltétele az MIO jogszabálynak. Amikor a projekteket válogatjuk, akkor mindig megvizsgáljuk, hogy az adott projekt megfelele a követelményeknek az európai jogot illetően, már ami a környezeti hatás vizsgálatot illeti. Aztán itt különböző kérdések érkeztek hozzám a konkrét projektekre vonatkozóan. Ajala Szender asszonynak válaszolnék a Valladolid Santander összekapcsolás és a Valladolid Vitoria összekapcsolás tárgyában. Itt ugye elfogadtunk egy döntést a térképpel kapcsolatosan, mert ez a két vonal egyfajta vegyes vonal, ugye egyrészt a nagysebességű vonal, a spanyol hatóságok át akarnak térni a nagy sebességű vonatokra, és itt ez a jelenlegi térkép, ez nem változta, változik az előző térképhez képest, ugye a hagyományos a zöld, a lila eh, pedig eh, a másik, és az mindkét eh, szakaszon megjelenik. Aztán az Almeria Granada szakaszt illetően ez a vonal egy hagyományos vonal, egyfajta törzs, hálózati rész, a 2030-as horizont értelmében, és ez természetesen túlment a 2030-as dátumon, és ezért van az, hogy ez a elnevezés a jelenlegi térképen nem jelenik meg. Szemmelova asszony kérdésére válaszolva, aki a cseh hálózatra vonatkozó kérdést tett fel, én kész vagyok arra, hogy ellenőrizzem ezt a kérdést önnel együtt, részletesebben is. A delegált jogi aktusok, amelyekről ma beszéltünk, a cseh hálózatot semmilyen mértékben nem változtatják, nem módosítják, tehát a cseh hatóságok felé semmiféle módosító kérelmet nem terjesztettünk be. A térkép nem változik a 2013-ashoz képest. Persze kész vagyok arra, hogy ezt önnel ellenőrizzem. Az lehetséges, hogy van egy új ö, ugye fényképészeti felbontás, amit itt alkalmaztunk ezen térkép ö, elkészítése kapcsán, és talán ezt kell egy kicsit megvizsgálni, azonban megerősíthetem önnek, hogy a cseh köztársaságot illetően nincs változás. És de mondta asszony kérdésére válaszolva, már ami az áruszállítási folyosót, a 11-es folyosót illeti, nos, jelenleg zajlanak erről a viták az áruszállítási folyosó keretében. Itt ugyanis nincs összekapcsolás, a TNT hálózathoz ez nem kapcsolódik. A kikötők, amikről ön említést tett, ezek az RTOT hálózatnak részét képezik jelenleg, és együttműködés van a balti és adriai folyosó kikötői között. Ennyi lett volna tehát az én válaszom. Köszönöm elnök asszony. Köszönöm Verszini úr. Most pedig folytatjuk, és zárt ajtók melletti ülés keretében folytatódik a szakbizottsági ülés. Kérem tehát, hogy azok, akik ezzel nem jogosultak részt venni, a termet diszkréten hagyják el. Köszönöm a titkárság tagjainak, köszönöm az Európai Bizottság képviselőinek, az újságíróknak. Ők is elhagynak most minket.